Uh, dear friends from committee, I'm very thankful that you are. Kedves barátaim, örülök, hogy itt vannak. Hát négyen vagyunk, elég nagy szám ez, de biztos vagyok abban, hogy hamarosan a kollégáink is csatlakozni fognak majd hozzánk. Úgyhogy várjunk két-három percet, várjuk meg őket, köszönöm. <clears throat> Uh, Jó reggelt kívánok! Még egyszer üdvözlök mindenkit az ITRE szakbizottsági ülésünk harmadik részén. A Prima végrehajtásával kapcsolatos eszmecsere következik, nemzetközi megállapodások aláírása fontos téma ez, tudjuk, hiszen a Prima egy PPP, amiben a harmadik országok is részt vesznek, tehát egy kicsit bonyolultabb a helyzet, de azért a jövőben hasznos lehet, hiszen azok az országok, amelyek a Horizon 2020-ban nem vettek részt, egy technológiai, tudományos és technológiai megállapodást kellett, hogy letárgyaljanak az Európai Unióval, annak érdekében, hogy a primában részt vegyenek. Négy tárgyalást a bizottság már le is járt. Algéria, Egyiptom, Jordánia és Libanon, ez a négy ország. A parlamentnek pedig jóváhagyását kell adnia, és ez természetes is az ilyesfajta megállapodások esetében, annak érdekében, hogy egy megállapodás hatába lépessen. A prima tervek szerint 2018. januárjától fog elindulni, három hónapunk sincs addig, tehát sietnünk kell. Szekorafa asszony az előadónk, és most meg is kérem, hogy ravagyja magához a szót. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο... Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Az új partnerségi megállapodás a kutatás és innováció területén egy olyan terv, amelyet többséggel, nagy többséggel fogadtunk el. A szerződés 85. cikke alapján kellett ezt elfogadni. A és most el, januártól fogjuk elkezdeni a programot magát. Fenntartható megoldásokról van szó, biztonság, védelem, valamint az agroélelmiszerek fenntarthatóság területén, és a vízgazdálkodásról is a mediterrán térségben. Szeretnénk a földközi tengeri térségben a fenntartható fejlődést biztosítani. Koordinálni kell, valamint erősíteni a különböző kutatás és innovációs projekteket. És ehhez multidisciplináris egyeztetésekre, kiigazításokra van szükség. Nagy problémákkal küzdünk, ugyanis azokon a területeken bizonytalanság, vízhiány, és természetesen a természeti katasztrófák is ott szerepelnek még a listánkon ez pedig a migrációhoz vezet. Ez eredményezte a válságot, és a különböző politikai döntéseket hozták meg ennek alapján. A Prima hosszú távú megoldásokat keres. Nagy befektetéseket tervez. Ez egy olyan kezdeményezés, amely nagyon jónak számít véleményünk szerint. Kedves kollégák, a Prima az Európai Unió tudományos területen meghozott kezdeményezése, és lehetőség a harmadik országok számára, és az Európai Unió számára is, hogy összefogjanak. Jó példa arra, hogy az Unió hogyan is tud hozzájárulni az ilyesfajta megoldásokhoz. A 19 ország szerepel ebben, 9 tagállam a Horizon 2020 révén, és a harmadik országok, amelyekkel technológiai, tudományos megállapodásokat kell aláírnunk. A Prima jóváhagyását követően el is kezdődtek a tárgyalások harmadik országokkal. Én örülök annak, hogy az Európai Bizottság javaslata Algériával, Egyiptommal, Jordániával és Libanonnal lezárult. Ezekkel az országokkal lezárultak a tárgyalások. És most tovább kell dolgoznunk annak érdekében, hogy ezek az országok dolgozhassanak, és hogy lebonyolíthassák a programokat januártól. Köszönöm szépen, asszonyom! A frakciókat kérném, hogy szólaljanak fel. Rübi kolléga a néppárt nevében. Tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm az Európai Unió kezdeményezését az Európai Néppárt nevében is. Számunkra az a fontos, hogy a tudományos munka helyzetén javítsunk, és az említett országokban nagy a lehetőség számunkra, hogy tegyünk is valamit. Ha 2018. január 1-én hatályba tud lépni a kezdeményezés, akkor ebből előnyt kovácsolhatunk. Szeretnék rámutatni arra, hogy Jordánia esetében jó a kapcsolat volt egy tudományos, egy világos tudományos fórum, amely platform, abban a platformban az Európai Unióval lehet az együttműködést segíteni. Japánban az SDS fórumon is részt vettünk, és azért említésre méltó ez, mert jelen volt 12 Nobel-díjas személyiség is, és ők beszélték meg a különböző problémákat, és megbeszélték a globális fejlesztési célokat, és ezek kerültek előtérbe. Így a fenntartható fejlődése kapcsolatos célok kell, hogy a hangsúlyos pontok legyenek a számunkra. Az ITRE szakbizottság feladata lenne ezeket a hangsúlyos pontokat megfogalmazni az energia, a kutatás és fejlesztés területén kell többet tennünk, és az együttműködés nagyon fontos ezeken a területeken az említett országokkal együttműködni. Jövő évben, május 17-én az SDS Forumon a nemzetközi platformot szeretnénk megerősíteni. Ez a program jelentős számunkra, és támogatni tudjuk. Köszönöm szépen. Az SND nevében Cabral Luis asszony, tessék. Gracias, presidente. Bueno, yo... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is ott mondjam el, hogy mennyire örülök annak, hogy a Prima projekt, a Prima program elindult ezen az úton. Az elmúlt években az Európai Parlament eh, mindent megtett azért, hogy megszülessen ez a program, végre létrejöjjön, és júliusban eh, az utolsó lépéseket is megtettük, úgyhogy nagyon örülök ennek, hogy ez végre létrejöhetett. Örülök a nemzetközi egyezményeknek is, amit a bizottság aláírt Algériával, Egyiptommal, Libanonnal. Ez mindenképpen pozitív. 11 európai polgár, 8 déli ország fog együttműködni ebben a, program, e, ebben a programban. 180 millió emberé jelenleg a földközi tenger medencéje körül. Nagyon fontos a, a ivóvízhez való hozzájutás, és egyéb problémákat is e, szeretnék majd megoldani a, fej, a fejlesztés, illetve a béke témájában. Nagyon nagy lesz majd az európai hozzáadott érték, és e, a Horizont 2020 programmal is lesz egyfajta együttműködés majd. Remélem, hogy ez a program is olyan sikeres lesz majd legalább, mint a Horizont 2020. Az Európai Parlamentnek mindenképpen nyomon kell követni ezt a folyamatot, tehát amikor el, elindul ez a program, illetve ezután is nyomon kell ezt követni, eddig viszont nagyon sikeres az egész. Köszönöm szépen. Marias kolléga következik az ECR-től. Igen, köszönöm. Ez egy nagyszerű program. Egy sor sajátossága van, és ezekről már beszéltünk is, ez nagyszerű. És jóvá is kell hagynunk. akkoriban, még az elején azért voltak bizonyos aggályok, de természetesen úgy gondoljuk, hogy ez egy fontos program. tudományos együttműködésen szeretnénk javítani harmadik országokkal is az energia területén. kutatás, technológia, vízgazdálkodás. A célok hozzájárulnak majd ahhoz, hogy az Európára nehezedő migrációs nyomás enyhüljön, el lehet kerülni ezekkel a háborúkat is, a háborúk is nagy migrációs nyomást eredményeznek. A következő megjegyzéseink lennének. Először is úgy gondoljuk, hogy itt eh, eh, eh, asszimetria áll fenn 19 országról van szó összesen, viszont mindannyiunkat érint a kérdés, mert a migrációt csökkenteni szeretnénk. Ez nem csak Spanyolországot, Görögországot és Olaszországot érintő kérdés, hiszen migráció az egész Európai Unióra nehezedik, ezért együtt kell működnünk. Másodszorban erőteljesebb szerephez jutnak a program révén a civil szervezetek, ezzel kapcsolatban kérdéseink vannak, akkor, amikor a harmadik országokkal való projektjeink vannak, hogy fogják ezeket igazgatni, hogy fogják igazgatni a pénzeket. A migráció kapcsán is sok civil szervezet vesz fel pénzt, kap pénzt, de aztán ez nem jut a menekültekhez. Igen, elnök úr, mindjárt abba hagyom. De még valami? Tettünk ajánlást egyébként a Törökországgal való kapcsolatokra. Elfogadhatatlan a jelenlegi helyzet. De oda kell figyelnünk külön az égei tengeri szigetekre, ott nagyon sok menekült tartózkodik jelenleg. Hatalmas problémák mutatkoznak ott. Minden esetre a kezdeményezéshez pozitívan állunk hozzá, hajlandóak vagyunk együttműködni, csak precízen szeretnénk tudni azt, hogy az Algériával, Jordániával, négy országgal kapcsolatban a megállapodások pontosan hogyan néznek ki. A parlamentet mindenről tájékoztatni kell, és nyilván az egész folyamatban szeretnénk majd különböző módosítókkal hozzájárulni az anyaghoz. Az év végére ugye le kell zárni a munkát, tehát kevés időnk van, köszönöm. Érnyik represents ALDE. On behalf of Pavel Telicska. Telicska úr nevében hadd mondjam el, hogy én támogatom a kutatási és innovációs együttműködési partnerségeket, a primát a mediterrán térségben kezdetektől fogva. Ez nem csak egy olyan program, amely az innovációt, a mezőgazdaság, az élelmiszerrendszerek és a vízrendszerek keretében erősíteni tudja, hanem a csendes diplomácia eszköze is. E, hogyha ez a program erősödik, eredményeket hoz, ez az élet minőséget is javítani fogja, e, mitigációs megoldást ad, e, a klímaváltozással kapcsolatos problémák megoldását segíti, és, és elősegíti a párbeszédet a mediterrán térség országaiban. 2017. júliusában a tanácssal és a bizottsággal sikerült megállapodni a szöveg végső szövegéről. Árnyék jelentéstevőként Pável úgy gondolja, hogy nincs semmi ok arra, hogy ne indítsuk, vagy folytassuk a e, programot, és ezért bilaterális e, egyezményekre került sor Egyiptommal, Jordániával, Libanonnal és Algériával. Hatalmas támogatást kap mind a szakbizottságban, mind a plenárison a téma. Ezt gondolom, hogy ennek köszönhetően az Európai Parlament támogatni fogja ezt a projektet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A zöldek. Turmes úr. Köszönöm szépen, elnökör. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és köszönetet kell mondanunk a bizottságnak, a parlamentnek a gyors végrehajtásért. A klímaváltozás, és minden tanulmány ezt mutatja, rendkívüli stresszt okoz az erdőknek, a mezőgazdaságnak, a az ivóvíz ellátásra is hatalmas nyomás nehezedik, tehát az, a tudományos együttműködést erősíteni kell. Ezt pedig úgy kell e, el, e, előrevinni, hogy ne politizáljuk a e, problémát. De nem értek egyet Mária szóral, nem kellene összekeverni ezt a problémával, a migrációval, migrációs problémával. Örülnünk kell minden egyes migránsnak, aki nem veszíti életét ezen kihívások miatt. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ájúzó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem már gyakorlatilag minden elhangzott, bár amit Turmész úr mondott, annak semmi köze ehhez a programhoz. Ez egy tudományos program, bizonyos környezetvédelmi célokat kell megoldanunk vele. Nos, a program alapjait, a lényegét már elfogadtuk, ezt már megbeszéltük, azon harmadik országok, amelyek a Horizont 2020-ban nincsenek benne, az 1.2-es cikk alapján nemzetközi egyezményeket kell aláírniuk ezeknek az országoknak az Európai Unióval. 2017. júliusában ez részben megtörtént, Algériával, Libanonnal Jordániával és Egyiptommal ez már megtörtént. A marokkói egyezményt most véglegesítik. A bizottság helyes vita hozzászól, a parlament informális tájékoztatást kapott ezekről a megállapodásokról, még a marokkói hiányzik. A későbbiekben küldi el nekünk ezt a tanács és az Európai Parlament jogi szolgálata fog majd szakvéleményt adni a különböző szakbizottságoknak arra, hogy ezután mit lehet, el, mit lehet tenni, el lehet indítani a programot. Ezt várjuk, ezt a szakvéleményt. A cél az, hogy 2018. január 1-től elindulhasson a program. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szorinja úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezek jó hírek. A kutatási és innovációs programban jó híreket kaptunk, több mint 400 millió eurót tervezünk be erre, és nagyon fontos célokat követünk, vízellátás, élelmiszerellátás, élelmiszerbiztonság, stb. A klímaváltozás miatt egyre stratégiaibb probléma felvetések ezek három hónappal a program kezdete előtt az, legyen, az a feladatunk, hogy elérjük azt, hogy a végrehajtásban ne legyen elhúzódás. Szeretném a parlament feladatát aláhúzni. Az együttműködés nagyon fontos. Ennek köszönhetően jobb a program, a parlament munkájának köszönhetően jobb a program, mint az eredeti tervezet. Ezt nagyon örülök, hogy sikerült négy egyezményt kötni eh, Algéria, eh, Egyiptom, Jordánia és Libanon, tehát négy országgal a parlamentnek ezeket eh, az eljárásokat nem szabad blokkolnia, vagy késleltetnie. Szeretném hangsúlyozni azonban, hogy a tanácssal szemben való, tanácsa való tárgyalások során még lehet javítani a finanszírozási prioritásokon, például, illetve gyakorlati uh, szükségletorientált kutatásfinanszírozásra van szükség. Ezt sikertült elérnünk a tárgyalások során, ez jó hír, nem szabad késleltetni a folyamatot, minél gyorsabban végre kell hajtani. Köszönöm szépen, teljes a támogatás mindenhonnan, minden oldalról mondja az elnök. Akkor most a bizottság képviselőjét, Krisztián Aruszot szeretném kérni, a DG Research igazgatóját hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon örülök, hogy itt lehetek az ITRE szakbizottságban, hogy a prima egyezményekről beszámolhassak. De mielőtt erre kitérek, szeretnék köszönetet mondani el az elnök úrnak, a bizottságnak és Szakorafa asszonynak a kiváló munkájukért. A Prima eh, alapjogi aktus elfogadása keretében, és nagyon örülök annak, hogy hogy ilyen egy az egyetértés. Azt gondolom, hogy a parlamenti képviselők hangsúlyozták a prima fontosságát kutatásban, innovációban, a migrációs kiváltó okok mm, megoldásában, a munkahelyteremtésében, és a tudomány, mint diplomáciai eszköz alkalmazásában. Ez mindannyian egy, ezzel mindenkivel egyetért. A Prima alapjogi aktust júliusban, tavaly júliusban fogadtuk el, és az elfogadás pillanatában már elkezdtük a Prima egyezménnyel kapcsolatos tárgyalásokat. Nagyon örülök annak, hogy ezek a tárgyalások, ezeket a tárgyalásokat sikerült sikeresen és gyorsan lezárni négy országgal. Ezekkel öm, nagyon fontos volt az együttműködés. Jordánia az első. Itt az egyezményt július 10-én kezdeményeztük, az aláírás pedig a Világ Tudományos Fórum keretében történhet meg októberben. Ez nagyon fontos, azt Rubik úr is kiemelte, hogy mennyire fontos ez a Tudományos Világfórum, a mediterrán országokat eh, jobban be kell vonni a kutatási fejlesztési globális intéz, eh, kezdeményezésekbe. Algériával is nagyon gyorsan ment a tárgyalás. Július 11-én sikerült ezt lezárni, az egyezményt kezdeményeztük eh, ekkor Libanonnal is, gyors tárgyalásokra került sor. Július 18-án sikerült ezeket lezárni. A libanoni egyezményt július 18-án kezdeményeztük itt Brüsszelben, Egyiptommal egy kicsit tovább tartott a tárgyalás pár héttel, de végül július 28-án azt is sikerült lezárni. Ahogy Ajúzó asszony is említette, a parlament jogi szolgálata meg kell, hogy vizsgálja ennek az egyezménynek a részleteit, de nem lesz semmi meglepetés, mert a tartalom a nemzetközi jogrendet veszi át, a prima jogi, alapjogi aktus tartalmát gyakorlatilag. Úgyhogy remélem, hogy ez gyors lesz, ez a e, vizsgálat, és e, ha, sebesen tudunk előre haladni. Marokkóra szeretnék visszatérni. A négy országgal folytatott e, sikeres tárgyalásoknak köszönhetően az Európai Bizottság augusztus 11-én elfogadott egy tanácsi határozatot ezen egyezmények aláírására és végrehajtására, és ezek következtetéseire. Szeptember 25-én a bizottság az unió nevében való aláírást engedélyezte, és ezeket az egyezményeket elég gyorsan benyújtottuk az Európai Parlamentnek. Ahogy az elnök úr is mondta, nagyon fontos, hogy most a parlament egyetértését megkapjuk, mielőtt a tanács el tudja fogadni ezt a határozatot. És ahogy említette, az is nagyon fontos, hogy ez minél gyorsabban megtörténjen, hogy azok az országok részt vehessenek kezdetektől fogva egyenlő partnerekként a Prima munkájában. Mielőtt lezárom a hozzászólásomat, Marokkóra visszatérnék. Marokkóval is voltak tárgyalások. Én Rabatban jártam kétszer is. Mindenben megegyeztünk, a Prima minden egyezményben, kivétel, kivéve a e, területi klauzulára, ez egy határi konfliktus, vagy határvita miatt van, ezt önök is tudják, ezzel kapcsolatos tárgyalásokat tehát az egyezmény területi hatájával vagy alkalmazásával kapcsolatos tárgyalások még folytatódnak, és az EU és Marokkó közötti tárgyalások emiatt egy kicsit tovább fognak tartani. Ahogy javasoltuk önöknek, szeretnénk folytatni ezt a négy, a Jordánia, Algéria, Libanon és Egyiptommal való együttműködést minél gyorsabban. Bízhatnak bennem és a kollégákban, hogy továbbra is aktívan folytassuk a tárgyalásokat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Madame Köszönöm szépen a nagyon optimista kitekintéseket. Korafa asszonynak adom meg a szót, hogy foglalja össze az elmondottakat. Μου επιτρέψετε καταρχήν κύριε Πρόεδρε να μπορέσω να απαντήσω στον κύριο Μαριά σε κάποιες ενστάσεις και απορίες που έχει. Marias úrnak válaszolnék agályainak adott hangot, megkérdőjelezte a szimetriát az együttműködés esetében, a szobaforgó országok kapcsolatán. Hát ezeknek az országoknak is együtt kell működnie, és a civil szervezeteknek is. Ez az egész a Horizon 2020 része, de hát jól van, kedves kollégák. Az összes frakció egyetért azzal, hogy szükség van az együttműködési programra, és szeretné is mindenki lezárni ezt a tudományos projektet. Emellett oda kell figyelni a felsőoktatásra, az innovatív ágazatokra, valamint azokra a testületekre, amelyek ezzel a témával foglalkoznak. A prima mm, programban való részvételről mindenkit, a résztvevő feleket tájékoztatni kell. Ez érdekünk, hiszen szeretnénk elérni a célokat. Innovatív projekteket szeretnénk megvalósítani, és szeretnénk gondoskodni arról, hogy megfelelő legyen ez a következő programozási periódusban is. Köszönöm szépen a módosító benyújtása. Egy hét múlva lesz, október 20-a, A nap végén, a nap végéig, október 20-án a nap végéig lehet a módosítókat benyújtani. Nagyon fontos. Sietnünk kell a programmal. És akkor most az egyik nagyon fontos témáról rátérünk a másik nagyon fontos témára. Belső piaci villamosenergia piac, átdolgozás mindenki nagyon jól tudja, hogy a tiszta energia csomag esetében a végső tárgyalások kezdődnek négy jogalkotói javaslattal kapcsolatban. ...2820 módosítónk van. beleértve az előadó saját módosítóit is. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt komolyan megbeszéljük, és tulajdonképpen ez a mm, pont kapcsolódik is két másik jogalkotói javaslathoz, az energiaszabályozók kapcsolatos anyaghoz, valamint a villamosenergia ágazatban a felkészültséggel kapcsolatos anyagról. Karins Krisztiánis kollégának adok szót, tessék. Good morning to everyone. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Ahogy azt elnök úr említette, majdnem 3000 módosító van ezen két anyaggal kapcsolatban. Eléggé hasonló témákról szólnak ezek a módosítók, úgyhogy nem lehetetlen ezeket összeegyeztetni, de majd érdekes lesz, mi jön ki ebből. A legtöbb módosító abba az irányba halad, amit én annak idején javasoltam, hogy a piacok működőképesek legyenek, korlátozzuk az állami beavatkozást, a piac torzító intézkedéseket, és így csökken a fölhasznált villamos energia ára a fogyasztók számára. A kérdés az, hogy, hogy technológia párti legyen-e maga a piac kialakítása. Németül tudok beszélni. Well, no Beszélhetnék németül is, de akkor nem is szüksége tolmácsra. Jó. Kezdjem előről? Jó. Jó. Do we have anything? Me- megy a tolmácsolás? Nem? Nem működik a német? Nem? Nicht? Is anything working? Van valami, ami működik? Akkor lettül beszélek, lehet, hogy ők ébren vannak. Jó lesz? I'll, I'll try once again, I'll continue. Próbálja meg még egyszer. Angolul próbálom elmondani. Van valami, ami hallható? So what shall we do, Chair? Akkor mit csináljunk, elnök úr? Äh, aber wenn ich auf Deutsch äh, spreche, akkor beszéljek németül? Für den anderen? Akkor angolul hallani fogják a többiek, ha én németül beszélek? Hallják-e azt angolul, ha németül beszélek? English is okay now? Also German. Most már minden jó, az angol is, német is. Most jó? Jött Krisztián, ezt mit szeretnél? Németül vagy angolul? Akkor angolul beszélek, az talán könnyebb. Um. So thank you very much, Chair. Good morning, colleagues. Uh, 3000 amendments. Tisztelt kollégák, majdnem 3000 módosító van alapvetően abba az irányba hatnak ezek a módosítók, amelyet én javasoltam. Egy alapkérdés van, az új piaci kialakítás technológia függő legyen, technológia párti, technológia párti avagy technológia semleges. Több módosító érkezett a kollégáktól, amely a, eh, azon érdekeket képviseli, hogy eh, a tartalékok vagy a eh, kereslet mit gondolkodik elő a kérdésről. Nos, az a lényeg, hogy egy versenyképes egy versenyképes technológiát dolgozunk Elképzelhető, hogy lesz még technológiai áttörés, ott vannak a hidrogén cellák, nem tudom, senki nem tudja, senki nem látja előre, hogy a technológia hogyan alakul majd. Megpróbálom elérni azt, hogy olyan legyen ez a jogszabály, hogy az összes technológia működőképes legyen. Tehát alapvetően a technológia semleges megközelítést tartom jónak. Mi a célunk? Hogyha jól működnek a piacok, akkor a verseny, a verseny is működni fog, és az új technológiákkal a megújuló energiaforrások mellett tesszük le a voksot, és ez van, ahol már így van. A cél tehát az, hogy a megújuló energiaforrásokat is fel tudjuk venni a piacra. Ez egyrészt így van, másrészt viszont az alap, hogy a piacnak kell működőképesnek lenni. Ha a piac működik, akkor a megújuló energiaforrások is jönnek majd maguktól. Van néhány téma, ahol Vannak témák, ahol meg tudunk egyezni mindenben, van olyannak olyan vélemények, ahol vannak különböző eltérések. Regionális koordinációs központ például az egyik ilyen téma, nagyon sok kolléga ezért ért ezzel. A kérdés csak az, hogy egy a kérdés csak az, hogy mi a megközelítésünk, EU szinten történjenek a dolgok, vagy regionális szinten. De a kérdés csak az, hogy ki biztosítja azt, hogy mindig 50 Hz legyen a rendszerben, és ne pislákoljon a lámpa. De a határon átnyúló kereskedelem is nagyon fontos. Mi történik akkor, mikor az egyik TSO és egy, amikor a két különböző TSO összeér, tehát átviteli rendszer üzemeltető, a lényeg az, hogy a határon átnyúló átviteli rendszer üzemeltetés is megoldott legyen. Aztán a kibocsátási teljesítmény normák, kapacitási mechanizmusok, ez az úgynevezett 550-es, amiről mindenki szeret beszélni. Hát kérem, itt egy nagyon sokféle vélemény van, van, aki azt mondja, hogy ne legyen semmilyen korlát, van, aki azt mondja, hogy 450 legyen, van, aki azt mondja, hogy 350 legyen, vannak olyan vélemények, hogy, hogy a stratégiai tartalékukra ez ne legyen érvényes, legyen egy kiterjesztett határidő, és van olyan is, aki azt mondja, hogy ez csak az importokra legyen érvényes. Tehát gyakorlatilag az összes lehetséges opció él. Hát ezt meg kell beszélni, és meg kell próbálni okosan dönteni. Vannak olyan tagállamok, amelyek amelyek attól függenek, hogy milyen megújuló energiaforrások keletkeznek a rendszerben, vannak akik inkább a atomenergia mellett tették le a voksukat, mások a széntüzelésű erőművekből táplálkoznak leginkább. Meg kell próbálni megegyezni, és erre való a párbeszéd. Nézzük az irányelv. Az úgynevezett irányított árok kérdése. Tudom, hogy vannak olyan tagállamok, ahol a fogyasztók különböző helyzetekben vannak. Nálunk például a háztartások, illetve az üzleti felhasználók számára nincsenek irányított árak, tehát megvalósul a verseny, és alacsony a, e- villamosenergia nagybani ára többi európai országhoz képest. Más országokban, Európában pedig irányított árak vannak. Egyetlen rendszert sem szeretnénk büntetni. Egyébként az irányított ár sokszor annak az eredménye, hogy nincs megfelelő piac, nem működik megfelelő piac, nincsenek megfelelő összeköttetések, átviteli rendszerek, és ilyenkor persze fölmennek az árak. Hogyha én monopól helyzetben vagyok, akkor nyilván, és senki nem szól bele abba, hogy milyen árakat szabjak meg, akkor nyilván fölemelem az árakat, ez normális. A lényeg az, hogy legyen egy irányunk, a cél az, hogy ne legyenek irányított árak, de mindezt úgy kell meg kell, ezt, mindközben ezt úgy kell tennünk, hogy ne büntessük azért azokat a piacokat sem, ahol irányított árak vannak, hiszen másra nincs lehetőség. Én már is többet beszéltem, mint 5 perc. Nos, hadd mondjam el, hogy bár volt egy árnyékjelentéstevői ülés itt válok a, hely, a problémák megoldására, és a cél az, hogy a parlamentben legyen egy közös megközelítésünk, amely a versenyképes piacok kialakítását preferálja a villamosenergia tekintetében. Elnök, köszönöm szépen, jelentéstevő úr. A legfontosabb témákról mind beszélt. Most a szocialisták nevében Werner asszony következik. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a két jelentést. Ahogy mondta, majdnem 3000 módosító javaslat van, de én nagyon bízom benne, hogy jó lesz az parlamenti álláspont, mert annyira nagyon nem is vagyunk egymástól messze. Például a regionális koordinál együttműködéssel kapcsolatban, aztán az átviteli rendszer üzemeltetőkkel kapcsolatban, illetve a kapacitás mechanizmusokkal kapcsolatban én osztom a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők álláspontját, ami az egyes pontokat illeti. A regionális együttműködési központoknak fontos kompetenciájuk kell, hogy legyen kevés, de fontos területeken, amelyeknek regionális relevanciájuk van. És az is világos, hogy nem nem akarunk új struktúrákat létrehozni a regionális biztonsági koordinátor mellett, ahogy Kárenc úr is mondta, ezzel egyetértek. Az az ESU módosításokkal kapcsolatban is hasonló irányba mennek a módosítók. A kis üzemeltetőknek is az kell, hogy legyen a céljuk, hogy a DSU egységek tagjai legyenek szigorú szabályokat fogadtunk, -e, e vagy mm, írtunk bele ebbe a jelentésbe. Sok módosító javaslat azt mutatja, hogy világosan különbséget akarnak tenni a piacon belüli intézkedések, amelyek a piacot torzítják, és a piacon kívüli döntések között ez jó, ez helyes, hiszen sok tagállam még nem döntötte el, hogy mely irányt szeretnének választani, és milyen kapacitás mechanizmusokat akarnak bevezetni. A szociáldemokrata frakció számára nagyon fontos az igazságos elosztás azt gondolom, hogy egy tisztességes átmenetre van szükség a munkavállalók számára, az érintett régiók számára a strukturális vás, átalakulás, főleg azon régiókban, amelyek nagyon függnek a széntermeléstől. Ezt hosszú távra kell tervezni, és tervezni kell, ez nagyon fontos, ezért nyújtottam be ehhez módosító javaslatot. A fogyasztói jogok erősítése szintén nagyon fontos téma a frakcióm számára. Az energia fordulat vagy átalakulás a fogyasztók támogatása nélkül nem sikerülhet. Éppen ezért fontos, hogy a fogyasztóvédelemet erősítsük az irányelvbe. Nem értünk egyet az elsőbségi alapú teherelosztást és a kiegyenlítés között én szerintem nem jó, hogyha a megújuló energiaforrásokra vonatkozó elsőbséget most teljesen elutasítjuk, illetve a kis üzemeket sokkal jobban kellene támogatni. Jó az együttműködés Kárin szóral és az árnyék jelentéstevőkkel, ezt folytatni szeretnénk, és szeretném, hogy a sebességnél fontosabb a minőség, a gyorsaságnál a minőség. Az egész villamos energiapiacról van szó, majdnem 3000 módosító javaslattal szerintem megfelelő, elegendő időt kell beterveznünk erre a munkára, hiszen erre nagy szükség van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig az e LKR frakció nevében Krasznedinszki professzor kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék egy általános megjegyzéssel kezdeni, mégpedig már az első jelentéstevő és árnyékjelentéstevő üléseken már benyújtottunk módosító javaslatokat, hiszen általánosságban ezekben a biztonság kérdéséről volt szó. És a villamos energiapiaci jövőjéről. Két tendencia volt megfigyelhető. Az egyik az ideális piacról való álmodozás, tehát a piaci beavatkozás nélkül anélkül, hogy a piacot kívülről bárhogy is befolyásoltuk volna, majd megtalálja a megfelelő megoldást. Ez az egyik elképzelés. Tudom, hogy sokan azt gondolják, hogy álmodozhatunk egy ilyen piacról, de ilyen piac nincs. Ezt már nálunk sokkal nagyobb és fontosabb emberek is elmondták. Most én nem akarok itt, mint messiás fellépni, de az, szerintem az emberiség utolsó mencsvára a nagy természeti katasztrófák bekövetkezte előtt ezt valahogy el kell érnünk, és ezért realisztikusnak kell lenni. A technológia kérdése nagyon fontos, a szociális eh, költségek kérdése, és természetesen emellett azt sem szabad elfelejteni, hogy Európa gazdaságilag még mindig nincs ugyanazon a szinten. És itt is vannak bizonyos különbségek, ami a nemzeti üzemeltető központokat illetik, bizonyos kapacitási eh, mechanizmusok kezelése, a stratégiai eh, tartalékok kezelése, még mind nagyon fontos témák, ezekről beszélnünk kell. Aztán utalnék még egy módosító javaslatra, amelyet a frakcióm nevében nyújtottam be. Ebben a módosító javaslatban az ár eh, határokról van szó, az árskálákról. Gyakran azt mondják, hogy az Európai Bizottságnak a válságra, eh, eh, eh, válság esetére nincs a kezében megfelelő eszköz. De tudjuk, hogy az elmúlt időszakban, a válság idején nagyon nagy problémák merültek fel általánosságban. Én azt gondolom, hogy az én frakcióm talán illetve a parlament a bizottságnak túl nagy illetékességet ad. Eh, természetesen a bizottságnak szüksége van eh, a szabadságra ahhoz, hogy ezeket az árskálákat meg tudja állapítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját, a gyors munkáját és az ambíciózus ütemtervet. Mi támogatjuk a piac alapú megközelítést, ezt már elmondtam többet, ezért nem nyújtottam be módosító javaslatot a kapacitási mechanizmusokról, mert ezeket a jelent, mert a jelentéstevő megközelítését támogatjuk, ami a piac torzítási aggodalmakat illeti. Éppen ezért nyújtottam be olyan módosító javaslatot is, amely a jelentéstevő megközelítését eh, támogatja az elő, elsőbségi alapú terrelosztásról, a kiegyenlítésről és az ár eh, az ajánlattételről, ami az előbségi, elsőbségi alapú terrelosztást illeti, itt a kivételek eh, megszüntetéséről van szó, a diszkrimináció mentesség és a teljes hozzájárás a kiegyenlítéshez, haté, költséghatékony módon. Ezek nagyon fontos elemek ahhoz, hogy működni tudjon a megújuló energiák piaci integrációja. Úgy döntöttem, hogy de ha úgy döntünk, hogy megtartjuk a kivételeket, annélkül, hogy bármit is tennénk a piac integrációval kapcsolatban, ez senkinek nem fog előnyére válni. Ami a regionális együttműködést illeti, e, ezek az együttműködési eh, központok eh, ezeknek nagyon fontos, hogy döntéshozási hatalmuk is legyen, a döntéshozás legyen eh, legyen a meghatározó, befogadó, bevonó rendszert hozunk létre, nem a legnagyobb ország DSO-ja határozza meg a lépéseket. Ami a DSO-t illeti egyébként ez egy nagyon fontos téma, és az érdekkonfliktusok felvetése is. Végül is nem utolsó sorban a digitális átállás is nagyon fontos, úgyhogy az adatkezeléssel kapcsolatban, a standardizációs erőfeszítésekkel kapcsolatban nyújtottunk be módosító javaslatot, illetve az intelligens mérők kihelyezésével kapcsolatban. Sok tagállam már ezt megtette, de sokan, sokan még nem. Úgyhogy további lépéseket, időt adni nekik arra, hogy költséghatékony elemzéseket végezzenek el, ez oda vezetne, hogy az intelligens mérők kihelyezése megint elhalasztódik, és ezt nem akarjuk. Köszönöm. Turmus, the, the Greens. A zöldek, Turmus kolléga. Örülök annak, hogy az előadói üléseket megszervezték, megpróbálunk mm, szakmai módon eljárni. A, fiat, a piacnak átláthatónak kell lennie, igazságosnak, és át kell lépni a határokon. Az igazságosság azt jelenti, hogy a piaci torzulásokat fel kell számolnunk. A szén nem kifizetődő és légszennyező is lassan lejár a szén ideje, de az atomenergia sem jó a biztosítás szempontjából, biztonság szempontjából. A piacon azonban vannak torzulások, és amíg ilyen torzulások léteznek, addig nem jó a piaci ár sem. A 30 euró senki számára sem jó ár. Miért is 30? mert túlkapacitás alakult ki. Miért? Azért, mert az EU ETS kudarcot vallott, szén már nincs, és az atomenergia nem kifizetődő. Ez a lényege az egésznek, ezt kell megváltoztatnunk, meg kell szabadulnunk a piac torzító tényezőktől. Mindaddig, amíg ezek a piac torzító tényezők léteznek, igazságtalan lenni, azt a forrást büntetni, amely nem ö, szennyező. A megújuló energiaforrások ö, állnak szemben a régiekkel. Ez az igazságosság kérdése, és az igazságosság nem csak az európai piacon szükséges, hanem az Európai Uniós és a nem uniós piacok között is. mi, mit szeretnénk szerb szenet importálni, ahelyett, hogy a bolgár szenet használnánk? Vagy Montenegróból importálnánk Olaszországba szenet? Vagy azt akarjuk, hogy eláraszon bennünket az ukrán szén? Emellett a piacnak átláthatónak kell lennie. Itt a DSO-val, TSO-val kapcsolatos a kérdés, frekvencia, kiegyensúlyozás, kiegyenlítés, mind-mind a piacon adott kell, hogy legyen, de a lehető legátláthatóbb módon. Harmadsorban pedig a villamosenergia piacok gazdasági optimuma túllép a nemzeti határokon ezért kell a nagyobb földrajzi térségeket figyelembe vennünk, de nyilván akkor ezeket a nagyobb földrajzi területeket kell szabályoznunk, és koordinálnunk kell. Döntéseket kell meghoznunk célzott módon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A GUE nevében Ernst asszony, tessék. Köszönöm szépen. Először is az előadónak szeretnék köszönetet mondani, de azért lenne egy kérésem is. Értelmes lenne az, hogy bizonyos témákat összefoglalni, közösen megbeszélni, pontokra lebontva, kapacitásmechanizmus, nagyon sok cikk és módosító függ össze egymással, szól egy-egy pontról, ezeket külön-külön beszéljük meg, pontokra lebontva, könnyebb lenne úgy, mint így egyben megbeszélni. Ez lenne az én kérésem. Ha azt kérdezik tőlem, hogy mi lenne a legfontosabb a számunkra, három dolgot említenék. Egyrészt természetesen az ellátás biztonsága, másodszorban az egyén hozzáférése az energiához, senkit sem szabad kizárni, harmadsorban pedig az éghajlatváltozással kapcsolatos célok is ott vannak. Teljesen értelmetlen lenne ezen fontos dosszié kapcsán, egyébként a alatt az, az egyik legfontosabb dosszié, két legfontosabb dosszié, ne tegyünk úgy, mintha a klíma mm, célok teljesen mellékesek lennének. Ezeket kell egy tető alá hoznunk, egymáshoz való viszonyát szabályoznunk igen, igazságoságra van szükség, meggyőződésem. Piaci torzulás, nem fogalmaznék hogy mint Tom Close, de hát az, amit elmondott, az olyasfajta piaci torzulás egyáltalán nem tetszik, nekem sem ki nem állhatom. És akkor nézzük konkrétan pontokat, kapacitásmechanizmus, erről már beszéltünk. Igen, az önök irányába mozdulunk el mi is, de azért még az egyes cikkek kapcsán meg kell néznünk azt, hogy ezt hogyan kell megfogalmazni. Tettünk is néhány javaslatot. Ez a kérdés egy utolsó eszköz, ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk, e, más kérdésekhez is kapcsolnunk kell. Sok javaslatot kell majd megbeszélnünk, jó lenne stratégiai tartalékok, örülök, hogy ez is szerepel. Tudom, hogy a német megoldás nem a legjobb, de azért sajnos olyan közvetlenül kell fogalmaznom, direkt módon százszor jobb, mint a többi, és annak megfelelően kell eljárnunk. A villamos energiával kapcsolatos elvek, hát ezekről mindenki beszél, dekarbonizáció, fenntarthatóság, és energiaszegény háztartások, ezekről a kérdésekről beszélnünk. Energiahatékonyabb háztartások, mondjuk így. Ezek azok a fontos mm, elvek, amelyeket meg kell beszélnünk, amelyekre gondolnunk kell. Vannak más kérdések is még. Úgy gondoljuk, hogy minden piaci résztvevő ha a kiegyenlítésben részt vesz, akkor a kiegyenlítési piacon is részt kell, hogy vegyen. A szöveg némi kiigazítást igényel, pontosítanunk kellene, nem szeretnénk, hogy bármiféle létesítmény kikerüljön a... Ha egy létesítmény kikerül a kiegyenlítésből, akkor a kiegyenlítési piacon maradhasson. Meg kell még beszélnünk a következőket. Németországban módosítottuk a törvényeket, és ez nagy hiba volt. Például olvashattuk az újságokban azt, hogy a klíma célokat Németország nem tudja elérni. Az energia mm, szakpolitikával kapcsolatos elmúlt évekbeli döntések miatt van ez így. Erről beszélnünk kell. Az atomot és a szenet részesítik előnyben. Ez így van, erről beszélnünk a betáplálási előny az számunkra nagyon fontos. Emellett szeretnénk még a, az állampolgárok számára biztosított energiát, az energiaszegénységet, azt, hogy miről döntenek a tagállamok, a fogyasztóvédelmet, és mindenhol legyen egy független ombudsmanunk is. Köszönöm szépen. I would like to... Köszönöm. Most a többi hozzászóló következik, Lewandowski úr az első. Köszönöm szépen. Sok szerencsét, Krisztiánis, ehhez a 3000, majdnem 3000 módosítóhoz. Az 550-es varázs számról volt szó az imént, mint a kibocsátási teljesítmény norma. Hogyha ezt a normát 550-ben szabjuk meg, ez azt jelenti, hogy a, a legtöbb villamos energia generáló infrastruktúrát eleve kizárjuk, a hazám is ilyen normákkal dolgozik. Nos, úgy gondolom, hogy ezzel csak importfüggővé tesszük a tagállamokat, és hogyha az energiában ezt tesszük, az egyáltalán nem felel meg az európai rendeletek szellemének, és ez büntetés bizonyos országoknak, például hazámnak is. A klímaváltozással kapcsolatos célkitűzéseket is el kell űrnünk. A tiszta szén technológiák szerintem sokkal ígéretesebbek, nem szabad túlozni, szerintem a paraméterekkel nagyon csínyán kell bánni. Köszönöm. Ayuso asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen én is Karinsz úrnak a munkáját. Néhány módosítóról szeretnék röviden beszélni, amiket mi nyújtottunk be. Az a célunk a belső piacsal kapcsolatban, hogy a 15 perces időszakokra vonatkozó határ töröljük el. Nos, szerintem ez túlságosan költséges, és semmi értelme a fogyasztó számára. Aztán más más, más dolgokat is szeretnénk változtatni, például a kapacitás mechanizmusok összekapcsolódása és szerintem módosítandó, értelmes árakat kell szabni. Aztán a megújuló energiaforrások esetében sajnos ezt mindenképpen csak úgy lehet felfogni, hogyha az elosztás, az elosztás költségei nem növekednek. A hálózat is tarifákkal jár. Nos, úgy gondolom, hogy megfelelő, megfelelő vállalati irányítással lehet csak ezt elérni. Szerintem bizonyos kérdéseket nem ügynökségeknek kéne irányítani, hanem, hanem egy legislatív testületnek, egy parlamentnek. Ahogy Lewandowski is mondta, az 550-es határral kapcsolatban nagyon fontos, hogy rugalmasak legyünk, és a kapacitás mechanizmusokkal lehet segíteni egyes erőműveken. Nos, a szabályzó hatás, hatóságoknak úgy gondolom, hogy megfelelő önállóságot kell adni, hogy a tagállamok dönthessék el, hogy pontosan milyen terv alapján alakítják ki az energiapiacukat. A helyi energetikai közösség kialakítása szerintem ezt a tagállamoknak kell megtennie, és hogy azt gondolom, hogy a rendszer költségeket mindenképpen csökkenteni kell. Aztán az ügynökségre vonatkozó rendelettel kapcsolatban Szerintem a kétharmados döntéshozatalt kéne itt preferálni az egyszerű többséghez képest, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy az összekapcsolódási rendszereket megerősítsük. Számukra ez egy nagyon fontos probléma, hogyha nem érjük el a minimum 10%-os összekapcsolódási rendszert, akkor Spanyolországban nem tudjuk elérni a célgétűzéseket a megújuló energiaforrásokra vonatkozóan, és lesz majd olyan megújuló energiaforrásból származó energia, amit egész egyszerűen nem tudunk majd a piacon értékesíteni, nem tudjuk ezt betáplálni a rendszerbe. Köszönöm. Köszönöm szépen, Griffin asszony következik. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. A Martina Werner által elmondottakat teljes mértékben támogatom. Az energia szegénység problémájának ő az egyik nagy felkarolója, és a többi kollégával együtt szeretném én is ezokat a polgárokat támogatni, akik energia szegénységtől szenvednek. semmiféle indokkal nem lehet azt elfogadhatóvá tenni, hogy, ezek, hogy vannak olyan emberek még mindig Európában, akik energia szegénységben szenvednek, tehát az energiárakat csökkenteni kell. Egyetértek azzal, amit Cornélia és Martin elmondott az energia szegénységről. Cornélia, az energiaszegénység definícióját fogalmazzuk most a governance dokumentumban. Nagyon fontos az, hogy helyi energiaközösségek alakuljanak ki. Fontos, hogy az európai polgárok is szerves részét és aktív szereplők, szerves részét képes, képezzék ennek az egész rendszernek, ők is aktív szereplők legyenek. Fontosnak tartom azt, hogyha helyi energia közösségeket hozunk létre, akkor itt sokkal jobban megnőhet a megülő energiaforrások aránya. A cél tehát az, hogy az energetikai eltállás középpontjában az európai polgárok legyenek. Minden egyes polgárt megillet az olcsó és tiszta energia. Köszönöm. Köszönöm, Nibler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük szépen az előadónak is, hogy elvégzi a feladatot. Tényleg nehéz feladata van, de azért hiszem azt, hogy sikerülni fog. Sok sikert kívánok. Négy témáról szeretnék beszélni. Nyilván én reklámoznám a saját módosítóimat. Először is kapacitásmechanizmus. Több kolléga is említette ezt. Én a törlést javasoltam, az 550 grammal kapcsolatban, mert a kapacitás mechanizmusnál nem a klímapolitikát kell szem előtt tartanunk. Igen, hát ott vannak a célok, és zajlanak a tárgyalások, háromoldal egyeztetések a kibocsátás kereskedelemről. A kapacitás mechanizmusnál nem klímapolitikáról van szó, hanem az ellátás biztonságáról, rugalmasságról, arról, hogyha piacon megállapítunk valahol szűk keresztmetszeteket, akkor, keresztmetszeteket, akkor ott gyors, rugalmas megoldásokat kell alkalmazni, ezt kell megfelelő módon ötvözni egymással. Nem tartom azt, hatékonynak, hogy magasak az árak, közben sok erőművet be kell zárni. Ha, nyomatékosan hangsúlyozom ezt másodszorban. A, az Encóval kapcsolatban jónak tartom azt, hogy kaptunk egy javaslatot, az átviteli rendszer üzemeltetést uniós szinten is szem előtt kell tartani, ez jó. Nem a kis, nem zárhatjuk ki a százezer kvóta alattiakat nálunk. Az a helyzet, hogy 85%-át az üzemeltetőknek nem, nem kapcsolják be a rendszerbe. Harmadsorban a tilalommal kapcsolatos zónák, erre vonatkozóan is benyújtottam néhány módosítót. Itt hatáskörökről van szó az Európai Bizottság, a villamosenergia zónákról nem dönthet. Végezetül pedig, ami a regionális központokat illeti, a kollégáimhoz hasonlóan én sem látom annak szükségességét, hogy ilyesfajta központokat hozzunk létre. Ez további bürokráciát jelent, csak megduplázzuk a felépítést, a struktúrákat. Nem látom ennek a többletértékét. Köszönöm szépen. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen. Blanco López úr. Muchas gracias, president. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az új piaci rendelkezés azért fontos, hogy aktualizáljuk azt a jelenlegi jogszabályt, amely nem jó R-szintet eredményez és nagyon fontos az is, hogy az új piaci szereplőket is tudjuk integrálni a villamosenergia hálózat, hálózatba, illetve azt gondolom, hogy az árak szintjére is gondolni kell. Rövid és hosszú távon is biztosítani kell a tiszta energiába történő beruházások megfelelő szintjét. Ha megengedik, néhány dolgot kiemelnék. Kapacitásmechanizmusok. Nos, nagyon fontos az, hogy a menekül energiaforrásokat is fel tudjuk venni a hálózatba, de ez nem szabad, hogy nem szabad, hogy ügy, ez nem szabad, hogy egyfajta kifogás legyen bizonyos dolgok teljes megszüntetésére. Aztán a megülő energiaforrások esetében kérdés az, hogy mit, mit kezelünk prioritásként. Szerintem ez egy nagyon konzervatív javaslat. A kis megőlenergia forrás generáló infrastruktúrákra is gondolni kell, de nagyon fontos az, hogy a piac azért működőképes maradjon. Tehát az a cél, hogy nagyon fontos az, hogy ne a tiszta energiaforrások kárára maradhassanak meg a, nem túlságosan tiszta energiaforrások. Ezen kívül elmondanám azt, hogy alapvető fontosságú az, hogy a megfelelő összekötöttségi szint létrejön, csak így lehet integrált energiapiacunk. Még egy utolsó dolog, az irányelben szó van azor, arról is, hogy a rászoruló polgárokat tudjuk segíteni, nekik is garantálni kell azt, hogy hozzáférhessenek az energiához, az energia szegénység ellen küzdenünk kell. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, és sok sikert kívánok neki a tárgyalási időszakban. Köszönöm. Thank you very much, colleague. Köszönöm szépen. A bizottság képviselőjét, eh, Derek Dubohártot kérem, aki már szinte állandó tagja a bizottságunknak. DG Energy, tessék, öné a Köszönöm szépen, elnök úr. Hallottuk ma délelőtt, hogy szinte három, majdnem három ezer módosítójavaslat született, azt gondolhatnánk, hogy ú, valamit nagyon elrontottunk, a bizot, mind a bizottságunk a javaslatával, mind pedig a jelentéstevő a jelentésével, de ez nem igaz, ennek az ellentéte igaz. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív jelzés, hogy ennyire sok módosító javaslatot, javaslat született, mert ennek a reform csomagnak nagyon nagy a jelentősége a gazdaság és a társadalmak számára. Az Európai Bizottság ezért ezt az intenzív munkát nagyon támogatja, e, amelyet ez a bizottság, a bizottságnak a tagjai végeztek. A bizottság emellett nagyra értékeli eh, azt is, hogy a javaslatok nagy része az általános koncepciót támogatja, és szisztematikusan el akarják eh, eh, távolítani az akadályokat a piacról, és egy piacalapú megközelítést akarnak. Krasnodebski úr, az ideális piacot a közgazdasági tankönyvekben lehet megtalálni, és nem a valós életben. Ezért próbáltunk megfelelő egyensúlyt teremteni aközött, hogy megnyissuk a piacot, hogy nagyobb piaci kompeti- versenyt alakítsunk ki, és egy energiarendszer integrációt, de ezzel egy időben bevezetünk bizonyos biztonsági marzsokat is a legfontosabb eh, komponense ennek a kapacitási eh, mechanizmus, a kiegyenlítési mechanizmus. Hadd fogalmazzak világosan, a bizottság részéről természetesen a klímaváltozási politika, az energiapolitikában nagyon fontos szerepet játszik. Az egész dolog, ami miatt letettük az, az asztalra ezt az anyagot, az az, hogy elismerjük, hogy az energiaágazat az egyik legnagyobb szennyező. És ezért először egyáltalán megpróbáljuk integrálni a megújuló energiákat a piacba és az energiahatékonyságot is igyekszünk erősíteni. Amit tehát csinálunk, az az, hogy alátámasztjuk, támogatjuk a klímapolitikát. Az LTS-t e is említették, más eszközök is vannak, a, a, a az 550 grammos szabály, a kapacitás ellentételezési rendszer, erre a korlátozásra nagy szükség van, mert már, ahogy elhangzott, nem lehet ezzel a mechanizmussal azt, nem szabad, hogy az legyen az eredmény ennek a mechanizmusnak, hogy a legszennyezőbb erőművek kapjanak támogatást. Ahogy Werner asszony is mondta, nem hunyhatunk szemet 42 intenzív széntermelő régió felett. Nem lehet csak az 550 g-os küszöbbel dolgozni, aktív politikát kell kidolgoznunk annak érdekében, hogy ezeknek a régióknak segítsünk és meregni ebből a sötét, ebből a zsákutcából, és esélyt adjunk nekik arra, hogy kevésbé szennyező, kevésbé szennyező megoldásokhoz forduljanak. Szeretném a bizottság tagjait arra kérni, hogy vegyenek részt majd abban azon a platformon, amely december 14-én indítunk Strasbourgban a bizottság elnökének támogatásával, ahol is egy olyan platformot hozunk létre, amelyben segítünk pénzügyileg, pénzben, de úgy is, hogy koncepciók kidolgozását végezzük és ez december 11-én lesz. Hogyha Strasbourgban lesznek, négy óra és fél hét között ráérnek, kérem, hogy csatlakozzanak hozzánk, ez egy nagyon fontos esemény lesz. Aztán még néhány dologra hadd térjek ki, konkrétabb témákra, amelyek felvetődtek. A rokkok, számunkra nem a címke a fontos. Én bevallom, és már ezt elmondtam, az, hogy úgy fogalmaztunk, hogy operatív, ez nem volt megfelelő, hiszen ez nem felel meg annak, amit el akarunk érni. Nem akarunk napi szinten beavatkozni a munkájukba. Ezért értékeljük, nagyra értékeljük a címke megváltoztatását, amelyet a jelentéstevő javasol, aki azt mondta, hogy együttműködési központok legyenek ezek. Pontosan erről van szó. Önök is tudják, hogy a bizottságban eh, arról van szó, hogy biztonsági eh, biztonsági központnak nevezzük -e ezeket, de nekünk a jelentéstevő javaslata tetszik, tehát az együttműködési központok. Azt is látom, hogy nincs egyhangú döntés ezen szervek döntéshozási hatalmával, illetékességevel kapcsolatban, de ez elhangzott, de Kalasz úr, Werner asszony is mondták, és Turmes úr is mondták, hogy támogatnak bennünket abban, hogy valami valódi regionális döntési eh, rendszer jöjjön létre, ami nem lehet csak eh, nemzet, mert nem lehet csak nemzeti eh, döntésekben gondolkodni. Ami az ajánlattételi jövezeteket illeti, Nibler asszony véleményét meghallgattuk, a bizottság nem vesz ebben részt, Krasnodebski professzor pedig azt mondja, hogy a bizottságnak legyen kompetenciája. Azt hiszem, hogy mind a, kettő, mind a kettőjüknek igaza van, de mind a ketten eléggé szélsőséges véleményt képviselnek. Az ajánlat, ajánlatételi övezet ez nem csak technikai, hanem politikai fontosságú kérdés is. Ezért a kompromisszum az lehetne, hogy a tagállamok jobban vegyenek részt ebben, mielőtt a bizottság felléphet, és aztán tovább lépünk. Ami a kis kereskedelmi témát illeti, ami az árszabályozásra vonatkozik. Legyünk, fogalmazzunk világosan, semmi sem rosszabb a kiskereskedelmi piac számára, mint hogyha beavatkozunk az árképzésbe. Minden kivétel, amelyet lehetővé teszünk, oda vezet, hogy aláássuk a koncepciót. Azt gondolom, hogy fenn kell tartani az ambíciós szintet, és a politikát az energia árakból ki kell zárni. A, kom- a verseny a legjobb módja annak, hogy az árakat lejjebb vigyük. Aztán a DSO egységet illetően teljesen egyetértek a, te, a tagságot meg kell nyitni, és a bizottság már tette lépéseket a DSO-k Európai Egyesülésével kapcsolatban dolgozunk a koncepción, igen, az önök módosítása helyes, minden DSO előtt meg kell ezt nyitni. A kérdés az az, hogy hogyan konfiguráljuk ebben az összefüggésben a témát, de egy nagyon érdekes és konstruktív vitára került sor, hozzászóló mikrofonját kikapcsoltak. Most visszajött. Még egy dolog, Griffin asszony, köszönöm szépen a támogatást, ami a helyi energia közösségeket illeti csak támogatni tudom, amit elmondott. Van egy probléma a megfogalmazással, nem teljesen világos, ez, ezen dolgozunk, hogy javítsuk, hiszen voltak olyan értelmezések, amelyek oda vezethetnek, hogy valaki visszaél ezzel a koncepcióval. Köszönöm szépen, hogy ezt a koncepciót, amit osztunk, megfelelő kontextusba helyezte. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, igazgató úr, mondja az elnök. Az Európai Bizottság részéről meghallgattuk a eh, szakmai hozzászólásokat, meghallgattuk a különböző frakciók véleményét, ezek eh, részben eltérnek, de mindig is a eh, szakértői, vagy a szakvélemény, ez mindig is, ezt mindig szívesen látjuk. Kárincs úrnak fogom most megadni a szót, aki összefoglalja a vitát. Köszönöm szépen, köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzászólt, az árnyék jelentéstevőknek. Egy megjegyzésem lenne rögtön előrejáróban. Az első árnyék jelentéstevői ülésen az első és két második cikkről beszélünk, a hatályról e, és a témáról, e, a második cikk pedig a, a fogalom meghatározás, meghatározások voltak, tehát e, két cikkről beszéltünk másfél órán keresztül. Te politikusok vagyunk, bármiben tudunk ellentétet találni, de természetesen témáról témára fogunk haladni, kapacitásmechanizmus, elsőbségi teherelosztás, kiegyenlítés, az RCC-k, a bizottságnak tetszik ez a regionális együttműködési központ, RCC rövidítés témáról témára fogunk haladni. Nem választanak el bennünket világok. A, mindenkinek van, vannak bizonyos specifikus meg, ö, ö, fenntartásaik. Én úgy látom, hogy nem olyan nagyok a különbségek, ami a politikai témákat illeti. A módosító javaslatok gyakran azzal indokolhatók, hogy milyen háttérből érkezünk, mi, mint politikusok. Ezek gyakran megindokolhatók. Az interkonnekciók gyakran fontos kihívást jelentenek, hogy a piac működjön. A határon átnyúló átlépés, a kapacitások betáplálása, a deregulálás, az, az árak deregulációjának a lehetőség, ez mindennek a csomagnak a részét képezi. Azok a képviselők, akik szén régiókból jöttek, hát nálunk nulla szén van, úgyhogy nem annyira érint engem ez a téma, de szociális kérdésről van szó, hiszen munkahelyek forognak itt kockán. Mi a helyzet az átállással? azt gondolom, hogy senki sem tagadja el, hogy átállásra van szükség. A kérdés az az, hogy hogyan történjen meg ez az átállás. Aztán az ajánlattételi övezetek és a bizottság szerepet természetesen. Ez részben egy technikai vagy piaci alapú téma, de amikor a, regi- a, regionális eh, biztonsági eh, központokról beszélek, és a DSO-kkal beszélek, amelyek nem annyira politikusok, eh, inkább mérnökök, ők azt gondolják, hogy helyi árazási algoritmusok kellene alkalmazni, ami mind, és ezeket ki kell egyenlíteni. Tehát nem a legtechnikaibb vagy mérnökibb megoldásról beszélünk, mert ennek az a káros hatása lenne, hogy nagyon gyorsan felemelkedne az áram ára eh, egyes európai, nagyon iparosodott európai régiókban. Ennek politikai aspektusa is van, tehát ezt látnunk kell. Olyan megoldást kell találnunk, amely működik. Én azt gondolom, a bizottság is ezt hangsúlyozza, hogy a piac legyen az első helyen. Hogyha a piac működik, hogyha jó jelzéseket adunk, akkor a nehézségeket le fogjuk tudni eh, küzdeni. Sok nehézség fizikai akadály, de ezeket meg lehet oldani. Nálunk Lettországban 10-15 évvel ezelőtt energiaszigetet kép, képviseltünk e, e, e, villamos energiában, gázban. A PCI-oknak köszönhetően nagyobb E- együttműköd, nagyobb régióba tudtunk beintegrálódni, északi elektromos áram már piacba. Norvégiában voltam, ahol megnéztem a spot marketet, és jól működik. Jól működik, mert az interkonnekciók jók, a különböző termelési források jók, és nincsenek kulturális, és nincsenek nagy kulturális különbségek, mert minden itten ebben résztvevő ország szabadpiac orientált ország. És hogyha ez működik, hogyha egyforma a megközelítés, akkor működik. Ezt szeretném csak hangsúlyozni, hogy működhet, tehát van erre példa. Ezeket a fizikai akadályokat és politikai akadályokat, ellenállást is le kell küzdenünk. Ez egy nagy feladat, én bízom benne, hogy meg tudjuk oldani. Nagyon örülök az árnyék jelentéstevők pozitív hozzáállásának. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kollégák. A vitában nem vettem részt, de azt el tudom mondani, hogy ez a vita nagyszerű volt, fantasztikus volt. Egy nagyon fontos, létfontosságú témában. This term in office of our committee. So thank you. Talán a mandátumunk alatt ez az egyik legfontosabb szakbizottsági dossziénk. Köszönöm szépen a bizottságnak és a felszólalást. December 11-e, 2017. december 11-én az ITRE szakbizottságban szavazunk. Ez egy hétfői Strasburgi nap, ha jól emlékszem. Csak mondom, hogy tudjanak felkészülni. Következő téma. És pont időben Elnézést, tessék, asszonyom. Elnézést, elnök úr, tényleg Strasbourgban kell szavaznunk erről? Nincs erre semmiféle más szabály? Hát ez egy hatalmas, vaskos dosszié. A Strasburgi héten mindenkinek annyi dolga van, az utolsó Strasburgi hetünk, az évben, ezért azt kérném, hogy egy szokásos brüsszeli szakbizottsági ülésen szavazunk erről. Nyomatékosan kérem ezt. Hát tulajdonképpen 6 hétig, szeptember óta 6 hétig volt a napi rendünkön ez a téma, és más megoldást nem találtunk. Nincs lehetőségünk másra, ha ezt le akarjuk idén zárni. Ha Strasbourgban nem szavazunk, akkor januárban le tudjuk zárni az egész dossziét, de ugye ott van még az Európai Bizottság is, és Nible asszony, a terv az volt, hogy november végére lezárjuk az egészet, de ez nem volt lehetséges, mert nagyon sok volt a módosító indítvány, nagyon sok az ehhez kapcsolódó munka. Ezért szerettük volna az egészet még két héttel kiegészíteni, november végétől december 11-éig. Nagyon fontos hetek ezek is, hiszen a módosítókon dolgozunk, a, ezzel a fantasztikus dossziéval kapcsolatban dolgozunk ezeken a módosítókon. De egyébként vannak más dossziénk, dossziéink is, és azokról is. Tulajdonképpen négy dossziéről fogunk szavazni 11-én. Értem, igaza van. Szerettük elkerülni ezt a helyzetet, szerettük volna elkerülni, de nem sikerült, és én ezért elnézést kérek. Következzen a 16. napi rendi pont. Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége átdolgozás. Előadónk Morten Helvek Pétersen úr, a tiszta energiacsomag része, ez a javaslat, és szorosan kapcsolódik a javaslat az imént megvitatott javaslathoz. energiapiaci felügyelet. Az acerről beszélünk. A cél az, hogy az acer rendeletet átdolgozzuk, hogy az ügynökség új feladatait tartalmazza, és hogy a rendeletet összhangba hozzuk az e, villamosenergiapiac szabályaival kapcsolatos anyaggal. 412 módosítónk van, úgyhogy szerencsésnek mondhatja magát Morten kolléga. A módosítók egy sor kérdésre térnek ki, az ügynökség feladatainak módosítása, valamint a belső döntéshozatali eljárásokra. Tessék, előadó úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, igaza van nekünk nem kell olyan hatalmas mennyiségű módosító indítványal megküzdenünk, mint Karin szúrnak. Először köszönetet mondok az árnyék előadóknak a hozzájárulásért. Elmondhatom, hogy mindent összevetve optimista vagyok, úgy érzem, hogy sikerülhet egy jó rendeltet megalkotnunk. Minden árnyék előadó nagyon konstruktívan járult hozzá a technikai üléseken, technikai ülésen, az első technikai ülésen van okunk a derülátásra. Néhány hét ezelőtt ellátogattam az acerhez, különböző statisztikai adatokat mutattak nekem, ezek azt bizonyítják, hogy amikor az energia beérkezik, megáll. Olyan értelemben, hogy nincs belső piacunk az energiára az Unióban. A számok bizonyítják, hogy nagyon sok akadálya van az energiaáramlásnak. Ezen dolgoznunk kell. Az előbb megvitatott javaslat nagyon fontos az ügynökség szempontjából. És fontos ez a javaslat is az ügynökség működése miatt. Beszélni fogunk a kormányzási kérdésekről, az igazgató hatásköréről, a szavazati jogokról, arról, hogy az ügynökség nek hatáskörébe kell, hogy tartozon a díjak beszedése. Egy sor administratív jellegű feladatról van szó, és ehhez kapcsolódik egy sor vita. Én bízom abban, hogy sikerülhet majd kompromisszumokat kötnünk. Ugyanakkor regionális kérdésekről is értekeznünk kell, ugyanúgy, mint az előző vitában rokkok vagy LCC-k, nevezük őket, ezek, őket bárhogyan is, de kötelező határozatokra van szükség az energiaáramlás biztosítására. Ezt is meg fogjuk beszélni a dosszié kapcsán, az én dossziém kapcsán is. A piaci szabályok bankokról szóló javaslathoz kapcsolódik, megpróbálunk igazodni ahhoz is, és lesznek vitáink erről is. Csak annyit szeretnék ezzel elmondani, elnök úr, hogy bizakodó vagyok, jó vitáink voltak mostanáig, az árnyék előadóknak pedig köszönöm a mostanáig tanúsított konstruktív megközelítést. Köszönöm szépen. Nibler asszony a néppárt nevében tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Werner Langen kollégámat képviselem, Ma egy másik szakbizottságban kell jelen lennie, és elnézést kér, viszont kezdem benyomott egy cédulát, tudom, hogy mit kell mondanom. Köszöni szépen a meghívást az első árnyék előadói ülésre, amelyre ezen a héten már sor is került. Véleménye szerint az első vita még nem teremtette meg a keretet arra, hogy hatékonyan ki lehessen dolgozni a kompromisszumokat. Sajnálatosnak tartja azt, hogy az egyetlen hogy egyetlen egy fontos pontot beszéltek meg mostanáig, de teljes mértékben bízik az előadóban, és meg van győződve arról, hogy a következő árnyék előadói ülésen, október 23-án Strasbourgban a javaslat legfontosabb pontjait meg tudják beszélni. Langen kolléga szeretné meglagadni a lehetőséget arra, hogy a dossziéval kapcsolatban a néppárt legfontosabb pontjait megemlítse. Első pont – az energia belső piac elmélyítése érdekében erősíteni kell az ügynökségen a hatáskörök kibővítése csak a határokon átnyúló ügyletekre és a konfliktus kérdésekre vonatkozhat. Másodszorban a döntéshozatal a szabályozói tanácsban kétharmados többséggel kell, hogy történjen, harmadsorban az ügynökségen belül a szabályozói tanács, az igazgató tanács és az igazgatók között kiegyensúlyozottabb kell, hogy legyen. Ezzel kapcsolatban még részletesen meg kell vitatni a javaslatot. Végezetül eh, Langen úr látja, érti a pénzügyi nehézségeket az ügynökségben, de ezek nem oldhatóak meg a díjak beszedésével. A díjak beszedését csak a rendkívüli tevékenységek esetében lehetne eh, biztosítani. Ez a négy pont az, amelyet Langenó szeretett volna megemlíteni a néppárti frakció nevében, de mm, nagyon várja a következő árnyék előadói ülést, hogy pozitívan hozzájárulhasson majd az anyaghoz. Köszönöm szépen, egyértelmű hozzászólás volt ez. Most pedig Poha kolléga következik a szocialista frakció nevében. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget. Azt gondolom, hogy két szinten kell a témáról beszélni. Egyrészt a határon átnyúló témákban, ahol regionálisan koordinált döntésekre van szükség, meg kell osztani a döntéshozatalt, illetve foglalkoznunk kell azzal is, hogy pontosan milyen testületek fogják ezeket a döntéseket végrehajtani. Én azt gondolom, hogy az ügynökségeknek a hatáskörét meg kell növelni, föl kell tudni lépniük, amikor, amikor a regionális központ vagy a piac felügyelet a piacon résztvevők nem felelnek meg az európai irányelveknek. Az is nagyon fontos, hogy a piaci szereplőkről megfelelő információt kapjon az ügynökség, csak itt tudja látni a feladatát. Az is nagyon fontos, hogy a döntéseinek érvényt tudjon szerezni az ügynökség. A regionális együttműködést is mindenképpen fokoznám. Ez azzal a hatással jár, hogy jól, jobban fognak működni a piacok, és a költségek csökkenni fognak. A regionális központok, amelyek a rendeletben szerepelnek, az egyik lehetséges megoldás ami a nagybani piacot illeti, ez egyre inkább egyre jobban összekötött, és azt gondolom, hogy ez biztosítja a piac megfelelő működését. De van itt még három probléma. Az emberi, illetve a pénzügyi erőforrások még mindig hiányoznak. Nemrégiben Ljubljánában jártunk, ott felkeresztünk egy központot, és egyértelmű volt a forráshiány. Nagyon fontos, hogy az ügynökségnek megfelelő erőforrásai legyenek, elegendő munkatársa legyen, illetve elegendő költségvetéssel rendelkezzen, csak így tudja ellátni a feladatát. Én elképzelhetőnek tartom azt, hogy néhány díjat szabjunk ki, és ez a piac normális részévé válna. Aztán az ügynökség függetlensége is nagyon fontos, csak így tudja megfelelően ellátni a feladatát. Az igazgatói tanács tagjait tagjainak politikai szempontból függetlennek kell lenni, és természetesen az igazgatónak is. Az igazgató kinevezésé témájában pedig nagyon fontos, hogy ezzel a parlament élhessen, tehát hogy a parlament nevezik ki az igazgatót, csak úgy, mint az összes többi ügynökség esetében megfelelő hatalmi kiegyensúlyozottságra kell törekedni, és nyilvánvaló, hogyha nagyobb hatáskörrel ruházzuk fel őket, akkor nagyobb függetlenséget is kell tőlük számok és nagyon fontos, hogy ez a szabályrendszer most megfelelően kialakítva. Köszönöm szépen, most az ECR következik Henkel úr, az alelnökünk. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, ez egy rendkívül fontos téma. Szerves része ez a teljes energiacsomagnak. Európában általában büszkék szoktunk lenni a közös piacra, de sajnálatos módon a közös energiapiacot még mindig nem tudtuk elérni. Dicsérjük a regionális együttműködést, de csak Svédország és Norvégia működnek együtt, energiatékei szempontból, illetve Németország és Dánia is, hiszen ők úgy érzik, hogy erre rá vannak kényszerülve. Vannak összekötetési céljaink, de a fizikai villamos áramlás a tagállamok között még mindig nagyon alacsony. Attól függetlenül, hogy Berlinről, Párizsról vagy Varsóról beszélünk, egyértelmű, hogy minden tagállamban a protekcionista tagállami érdekek a legfontosabbak, és ez sajnálatos. A protekcionizmust félre kell tenni, főleg ebben a témában sokkal erősebb európai energiaügynökségre van szükség, hogy egy közös európai energiapiacot tudjunk létrehozni. Regionális együttműködési központokra van szükség, hogy ezzel megvalósítsuk az ellátás biztonságát és a korlátozások nélküli energiaáramlást. A költségekre is hatással lesz ez. Nagyon fontos az, hogy szomszédainktól a tiszta és olcsó energiát beengedjük az EU-ba. A ellátás, ha az ellátás nagyon fontos, hogy az ellátás biztonságát össze tudjuk egyeztetni az alacsony árakkal. A cél az, hogy közös, közösen megfelelő energia mixet tudjunk elérni, biztosítsuk az ellátás biztonságát, nagyobb legyen a regionális együttműködés és a versenyképesség, és ezáltal alacsonyabb árai, árakkal érhetjük el az európai fogyasztókat. Az Európai Bizottság javaslata, bár nem tökéletes, de szerintem mégis jó irányba halad, úgyhogy jó lenne, hogyha ezt nem gyengítenénk. köszönöm a jelentéstevőknek, jelentéstevőnek és a, az árnyék jelentéstevőknek az együttműködést. Még egy dologgal ezt kiegészíteném. A munkatársaink, a segítőink, az asszisztenseink nélkül ezt a munkát nem tudnák elvégezni, úgyhogy nekik is hálás köszönet. Köszönöm szépen, kedves kolléga, mondja az elnök. Most a zöldek nevében Devor Skrlec következik. Jól lejtettem a nevét? Igen, igen. Végre valaki kiejtette a nevemet, mégpedig jól. Rövid leszek. Tisztelt kollégák, köszönet a jelentéstevőnek. Köszönöm, hogy figyelembe vette a módosítóimat. Ahogy ezt a többiek is említették, nagyon fontos, hogy az acer szerepét annak teljes valóságában és mélységében lássuk. Új szerepe van. Az, a zöldek mindig is azt mondták, hogy az acernek nagyobb hatáskört kell adni. Megfelelő keretet kell kialakítani az acer működésére. A módosításunk számos ilyen kérdéssel foglalkozik, de egy dolgot hadd emeljek ki. Nagyon fontos, hogy az acer politikai szempontból független legyen. Semmilyen magán vagy állami cégtől nem szabad, hogy függ, függjön az acer. Az EU, a CER-ről kell még beszélnünk, ez egy, e ez egy brüsszeli székhelyű szervezet, amely az európai szabályzókat tömöríti. A CER elnöke és az ACER igazgató tanácsi elnöke egy és ugyanaz a személy. Smog úr volt a múltban, most pedig szeptember óta egy új szemét jelöltek ki, Blaine Blainlit. Mind a két elnöki posztot ő fogja ellátni, ami szerintem, és szerintem legalábbis egészségtelen. Az lenne a cél, hogy külső befolyás ne érje ezt az ügynökséget. Ezzel kapcsolatban számos módosítót gyújtott, nyújtottam be, és remélem a kollégák támogatnak. A második téma, amit kiemelnék, nagyon fontos, hogy az Európai Parlament nevezze ki az ügynökségi igazgatóját. Tehát meg kell hívni az igazgató jelöltet, hogy válaszoljon az Európai Parlament kérdéseire. Úgy gondolom, hogy a fékek és egyensúlyok rendszerét így módon is ki kell teljesíteni. Köszönöm. Köszönöm, Skrlec úr. Szilikiotis úr következik, aki a GUE-t képviseli. Szeretnék Péterszen kollégának köszönetet mondani a munkáért, és az együttműködésért is az első árnyék előadói ülésen. Elég konstruktív szelleme zajlott az első árnyék előadói ülésünk, annak ellenére, hogy a frakciónknak eltérő a véleménye az előadójétól. Az ügynökség inkább egy eh, együttműködési platform, és nem egy szabályozó testület. Ezért kell megvizsgálnunk a pontos hatáskörét. Úgy érezzük, hogy az ezzel kapcsolatos stratégiát nem kellene megváltoztatni. A tagállamoknak azonban figyelembe kell venniük az ügynökség munkáját. Néhány probléma, néhány súlyos probléma, amely tagállamokban előfordul, nem fogja azonban tudni az ügynökség megoldani bizonyos régiók az energiaellátás szempontjából teljesen izoláltak. A javaslat kibővített hatáskört biztosítana az ügynökségnek, de ezzel beavatkozna a tagámi hatáskörökbe az irányítás területén és kap olyan hatásköröket is, amelyeket mostanáig a tagállamok gyakoroltak. a harmadik országokkal való kapcsolatot is szabályozna az anyag, holott ez nem egy döntéshozó testület. A harmadik országokkal való kapcsolat tagállami hatáskörbe tartozik. és a harmadik országok nem alkalmazzák az uniós vívmányokat az energiával kapcsolatban ezekkel az országokkal megállapodásokat kell aláírni. Végezetül beszélnék a szabályozók tanácsáról is, ez az egyik legfontosabb testület az ügynökségen belül. A testületen belül a tagok együttműködése nagyon-nagyon fontos. És nagyon fontos az is, hogy hogyan szabályozzuk a szavazatot. Kétharmados többség áll az anyagban, ez veszélyes lehet a számunkra, hiszen ez aláaknázza az egyensúlyt az ünökségen belül, holott az egyensúlyt biztosítani kell. Ügyelni kellene a nagy többségre. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen a megjegyzéseit. A bizottság nevében Klaus Dieter Porhárt kap szót. Tessék, öné a szó, professzor úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Megígérhetem, hogy most sokkal rövidebben szólhatok hozzá, mint az első hozzászólósomban. A jelentéstevő kiváló jelentéséből arra következtetek, hogy mindannyian úgy mindannyian hiszünk egy valódi európai energiaunióban. Ehhez viszont szükség van e, egy olyan helyre, ahol a e, e, szabályozói kérdésekben és a határon átnyúló kérdésekben meg tudunk állapodni. Azt gondolom, hogy a nemzeti szabályozók szerepe az észerben erős, és ezt nem változtattuk meg. Az ACR továbbra is, a mi javaslatunk szerint is egy olyan testület, ahol az igazgatóság segítségével megoldást keresnek a szabályozók. Azt gondolom, hogy ebben meg kellene állapodnunk. Maga a jelentéstevő felvetett egy kérdést, amely tényleg a javaslatunkban még hiányzik. A regionális együttműködési rendszereket összefogta és a mi javaslatunkban ezek a regionális együttműködési rendszerek még nem tükröződnek a szabályozók szintjén. Azt gondolom, hogy mindenképpen fontos ebben az összefüggésben, ebben az irányban eh, gondolkodni, és ezt a hiányzó elemet eh, ebbe belefoglalni. Nibler eh, asszony, Lange úrral közösen kiválóan összefoglalta ezeket a e, lényegi témákat. Nem fogok a részletekbe belemenni, mert önökre bízom ezt. Két dolgot szeretnék felvetni. Az egyik, e, Poche úr, ő egy nagyon fontos témát vetett fel, mégpedig azt, hogy ez az információs, információ összegyűjtés, amire szükség van a piac monitorozásához. És jelenleg a helyzet még nem kielégítő. Mit tehetünk annak érdekében, hogy erősítsük az ASZER kompetenciáit, és a dsz információt kapjunk. Bármi, ami ide vezet, ez alapvető fontosságú, és ez teszi lehetővé a megfelelő piaci monitorozást. Henkel úr, azt gondolom, hogy tényleg fontos hangsúlyozni, hogy valóban csökkentettük az ambícióinkat, visszavettünk az ambícióinkból, és tényleg nehéz lenne ezt még jobban felvizezni, nem lenne jó még jobban felvizezni, hiszen erős koordinációs szintre van szükség. Végül pedig ez kellett képviselő, Túl messze úrnak is mondom, hogy most először megfordítottuk a kiválasztás sorrendjét az észer és a cél között. Korábban tényleg nagyon rossz volt, és azt mondtuk, hogy az Európai Bizottság ezt most nem fogja elfogadni. Régen a CIR elnöke két választották meg először, és e, ez, ez, ez észer e, igazgatósága csak e, rábólinthatott. Most meg elértük azt, hogy az észer elnökét választották meg először, egy nagyon nyitott és átlátható eljárásban, kb. öt jelöltel. A szír eh, választás pedig utána következett. Nem tudom, hogy ezek, hogyha ezek demokratikus eh, választások, hogyha azt mondjuk, hogy a szír, szír ugyanazt az elnököt választja meg, mint az észer, ez most demokratikus választás? A szír, ez egy magántestület, eh, Ami számunkra fontos, az az, hogy az észer előbb válaszol egy rendes eljárás során, és ez így is volt, meg is történt a bizottság segítségével, a szakbizottság és a bizottság segítségével. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök is. A jelentéstevőnk, Pétersen kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden fogalmazok. ezen a témán bizonyos nyomás alatt dolgozunk, ugyanúgy, mint más témákon is, úgyhogy az hogy, hogy milyen sorrendben jönnek be a módosító javaslatok, hát itt rugalmasnak kell lennünk, hogy a lehető legnagyobb koherenciát biztosítsuk. Egyértelmű, hogy itt van még bizonyos tervezési feladat. Henkel úr által említett témák, hogy nem szabad le vagy felvizezni a javaslatot, és próbáljuk csökkenteni a protekcionizmust. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megtartsuk e, ezt a vonalat ebben a témában. Végül pedig fontos lenne az is, hogy ne misztifikáljuk, vagy demisztifikáljunk bizonyos aspektusokat. Nyilván önök is tudatában vannak ennek. Azt gondolom, hogy a mai vita eléggé konstruktív volt, úgyhogy továbbra is optimista vagyok. És jó lenne folytatni a szoros együttműködést ebben a témában. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is, mondja az elnök, a jelentéstevő kollégának. Hadd emlékeztessek mindenkit, hogy szavazás lesz december 11 en Valószínűleg hétkor kezdünk? Kérem mindenki ennek megfelelően rendelje meg a jegyeit Strasbourgban, úgyhogy 7 órakor legyen ott este a szavazásra, hétfőn este. Jó, uh, last topic. Köszönöm, kedves kollégák. Utolsó téma a napi rendünkön. Kockázatokra való felkészülés az villamos ágazatban. 233 módosító javaslatot nyújtottak be összesen, még mindig nagyon sok munka eh, áll a kollégák előtt a kompromisszumos jelentések kidolgozásához Zanonato kollégánk mutatta be július 11-én a tervezetet, meg is adom a szót. É... Köszönöm szépen! Nos, a célunk az, hogy csökkentsük a villamos energiával kapcsolatos kockázatokat, és a negatív eseményekre föl kell készülni, és a lehető legnagyobb szolidaritással és hatékossággal kell dolgoznunk ilyen esetekben, illetve az is nagyon fontos, hogy hány erőművünk van, egy racionális rendszerben le lehet csökkenteni az ilyen erőművek számát, és ezzel megnövekszik a biztonság is. Körülbelül 200 módosítót kaptam a rendelettervezettel kapcsolatban, és ez azt jelenti, hogy nagyjából, igazából komoly problémák nincsenek, tehát ki tudunk alakítani egy közös álláspontot. Vannak bizonyos általános tendenciák a módosítók alapján. Aztán vannak olyan módosítók, amelyek arról amelyek összesen három témába csoportosíthatók. Kötelező érvényűek az intézkedések, kölcsönös segítségnyújtás, illetve a transnacionális régiók fölállítása. Ez a három fő téma. Itt azért vannak különbségek, de úgy gondolom, hogyha jobban megbeszéljük ezeket a dolgokat, meghallgatjuk egymást, akkor a kétségeket tudjuk tisztázni, és akkor talán közeledhetnek az álláspontok. Nézzük a kötelező érvényű kérdéseket, intézkedéseket. Szerintem ebből semmiképpen sem lehet engedni. Az egész javaslat lényege ezen áll vagy bukik. Mindenképpen garantálni kell a biztonságot a villamos energiában, hogyha nincsenek, ha nem, nem teljesülnek a lehető legnagyobb interoperabilitási feltételek, akkor ez értelmetlenné válik egyértelmű, hogy a tagállamok és az Európai Unió közös hatásköre, hogy a villamos energia megfelelően működjön. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniót képessé kell tenni arra, hogy a szerződésben foglalt hatásköreivel élhessen. A módosítókból kiderül az, hogy alapvetően mégiscsak ezt támogatják a kollégák, tehát hogy legyenek kötelező érvények ezek az intézkedések. Aztán kölcsönös segítségnyújtás, ez a második téma. A legutóbbi energetikai e, válság 2017. januárjában magáért beszél, ahol tagállami energia határok vannak, ott egyértelműen kárs, káros hatással vannak a, az ilyen események, tehát ott sokkal nagyobb termelékenységi, gazdaság és szociális károkat okoz egy-egy válság. Tehát itt közbiztonsági kérdésről is szó van. A módosítók többségében a mi javaslatunkat támogatják, tehát a, javas, a jelentést támogatják. Nagyon fontos az is, hogy nem mindig a piaci szabályokat kell figyelembe venni, tehát vannak bizonyos feltételek, amikor más szempontokat is figyelembe lehet venni. De ez kivételnek számít. Objektív feltételeknek kell teljesülnie, hogyha el akarunk télni a piaci feltételektől. Nagyon fontos az is, hogy megfelelő kompenzációt adjuk ilyen esetekben, de természetesen a tagállamok megállapodnak erről előzetesen. A transnacionális segítségnyújtás esetében ez is egy nagyon fontos téma. Ez a téma a piac kialakításához képest csak közvetlenül kapcsolódik, vagy ahhoz csak közvetlenül kapcsolódik, még nincs maga az egyetértés, de remélem, hogy az árnyék lehetőstevőkkel a következő üléseken sikerül megegyezni ebben is, tehát a különböző tagállamok közötti összeköttetések kérdésében hogyan lehet megoldást találni, természetesen Karins kollégával is együttműködünk majd, illetve a többi árnyék jelentéstévő. Regionális operatív központok, az úgynevezett rokok. Nos, Három lehetséges forgatókönyv van ebben a témában. Egy, pontosan mi hogyan fogjuk felelkezni, ezek vagy olyan operatív vagy technikai központok, e, amelyeket politikai irányítás alá veszünk, avagy a tagállamok döntő, és a tagállamok döntenek ezekről, avagy egy külön jogi személyiséget alakítunk ki a rokok mögé. Nos, én úgy gondolom, hogy az egyes számú módszertan lenne a legjobb. Ez segíteni a legjobban a kölcsönös segítségnyújtást. Véleményem szerint a fokozatos regionalizálás legjobb módja a rokok felállítása, és úgy gondolom, hogy operatív konzekvenséget is jelentenek, de annak a célnak is megfelelnek, hogy a, hatá- hogy a tagállamok közötti határokat feloldjuk az energiapiac területén. Nos, úgy gondolom, hogy hosszú tárgyalások elé nézünk a tanácssal, a cél az lenne, hogyha a parlamentben nagy többséget tudnánk szerezni ennek a jelentésnek. Röviden a módosítókkal kapcsolatban. Vannak olyan módosítók, amelyek a információk titkosításával kapcsolatosak, hogyan kell pontosan a kockázatokat értékelni, a, illetve a döntéshozatal hogyan történik az acerben és a tagállami hatóságokban. Úgy gondolom, hogy itt is el kéne gondolkodni azon, hogy a különböző jogszabályok egymással hogyan kapcsolódnak, de nem látom azt, hogy itt különböző, vagy nem látom azt, hogy itt nagyon nagy nehézségek lennének, nézeteltérések a frakciók között, elég bizakodó vagyok. Volt egy volt már eddig két technikai jellegű egyeztetésünk a bizottsággal, és jövő kedden lesz az emlékjelentéstevői ülés. Néhány kompromisszumos módosító tervezetünk már van, és különböző korrekciókat, helyesbítéseket, egyéb javaslatokat is kapunk még egészen biztosan addig. A kompromisszumokat majd frissíteni fogjuk, és természetesen a kollégák ezt azonnal megkapják, hogy a következő tevő ülésen, azaz kedden ők is felkészültek legyenek. Nagyon óvatosnak kell lenni a tanácssal való kapcsolatban, figyeljünk oda arra, hogy mennyire kötelező érvényű kötelező érvényűek a, a, ezek az intézkedések. Nagyon fontos az is, hogy a, intézmény közötti tárgyalásokon milyen stratégiák lesz. hogy egyre, az lenne a cél, hogy egyre kevesebb ilyen tárgyalás lenne az intézmények között, és a cél az, hogy nagyon nagy többséggel elfogadja a parlament ezt a jelentést. Még mást is mondhatnék, de azt hiszem, hogy most abba is hagyom. Köszönet a kollégáknak, és köszönet a figyelemért, illetve az eddigi munkáért. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, Flavio. Ma délután ez volt a leghosszabb felszólalás. Nem akartam félbeszakítani, hiszen van még időnk. Nyolc és fél perc ez a rekord itt. Fantasztikus. Akkor most következnek a kollégák, a néppárt nevében Niedermayer kolléga tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor most át kell gondolnom, hogy én milyen rekordot kísérelek meg. Pana, a panamai ülésről érkeztem. Ott 400 módosítóval küzdünk, úgyhogy itt most jó egy olyan dossziéről beszélni, ahol 300-nál kevesebb módosító van, de nem számok a lényegesek, hanem a tartalom. Az nagyon fontos. Szeretnék az előadónak köszönetet mondani a rekord hosszú beszédért, de a munkáért is, amelyet elvégzett a csapatával együtt. Ami a módosítókat illeti és azok tartalmát, a kockázat kérdése nagyon fontos a egységes energiapiac jövője szempontjából az Európai Unióban. Legyen a javaslat ambiciózus, és vezessen ahhoz, hogy jobb legyen a felkészültség, alacsonyabb legyenek a költségek, mind a lakosság, mind pedig a vállalatok számára. A javaslat ezt célozza meg. Ami a frakciónkat illeti, tovább szeretnék a nagyobb, nagyobb biztonságra és a megfelelő piaci működésre összpontosítani, mert ez nem vezet piaci válsághoz. A piaci torzulásokat fel kell számolni, és az akadályokat is, hogy ne legyenek nagyobb költségei a biztonságnak a regionális együttműködés esetében pedig a nem megfelelő állami szubvenciókra kell odafigyelni, figyelni kell arra, hogy az energiaáramlás biztosított legyen határokon átnyúló jelleggel. Még szokásos napok, tehát a nem válság időkben is nagyobb árat kell fizetniük a fogyasztóknak. Fontos, hogy minden érintett félel a terv megalkotásának minden szakaszában egyeztessenek, hogy átlátható legyen a folyamat. De nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a bizalmas jellegű információkkal kapcsolatos titoktartási kötelezettséget ne szedjék meg állok elébe az együttműködésnek az előadóval és az árnyék előadókkal, a kompromisszumos megoldások kapcsán. Hiszem, hogy jó javaslatot tudunk megalkotni, és a parlament erőteljes pozícióba kerül a tanácssal szemben a tárgyalások során. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az ECR nevében fogsz kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok tömören fogalmazni frakciónk támogatja a bizottság javaslatát, és elkötelezett amellett, hogy a tagállamok ellenálló képesébbé váljanak a válsághelyzetekkel szemben. A válságidőkben támogatni kell a tagállamokat előrelátható keretek között, de azért határokon túllépő hálózatot kell kiépíteni, harmadik országokat is bevonva, úgy, hogy az ő elektro- villamosenergiapiacuk integrált legyen a miénkkel az EGT és az energiaközösségbeli országokra és más harmadik országokra is gondolnunk kell. A nem piaci mechanizmusok biztonságot adnak a piaci szereplőknek, amikor kompenzációt kapnak vagy adnak, és ki kell mondani a szabályokat, hogy mikor engedjük meg az ilyesfajta kompenzációkat. A módosítások tetszenek, ezek figyelembe veszik a gázellátás biztonságáról szóló közelmúltban elfogadott rendeletet. Az ilyen kérdésekben átláthatóságot kell biztosítani, de ügyelni kell arra is, hogy a titkos információk titkosak maradjanak. Az acer támogatjuk, de hatáskörét nem szeretnénk kibővíteni a koordinációs csoport kapna, fel, kapna inkább nagyobb hatáskört véleményünk szerint. Aggódunk a regionális operatív központok miatt. Nekünk a regionális együttműködési központ kifejezés jobban felel meg, mert jobban leírja a feladatait. A makrogazdasági régiók, amelyeket a zöldek javasoltak, ezeket nem segíti semmiféle értékelő testület Értjük, hogy nagyon nehéz a regionális, nemzeti és az uniós szereplők hatásköreit egymáshoz igazítani, de azért hisszük, hogy jó megoldást találunk a jelentés kapcsán. Állok elébe az együttműködésnek. Elnök úr két perc alatt be is fejeztem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Áldi nevében. Péterszen kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Angelika Mlinár Ön nevében szólalok fel, ő az árnyék előadó, csak ha nem tud itt lenni, üdvözli az új szabályokat a villamosenergia hágazatban. A módosítók nagy része fontos szabályokat tartalmaz, hogy a bizottság javaslatát megerősítsük, főleg a különböző szereplők feladataival kapcsolatban a kompenzáció, a szolidaritási mechanizmus tekintetében, és az információk átláthatósága, valamint az információk bizalmas jellege közötti egyensúlyozása kapcsolatban. Árnyék előadónk módosítókat nyújtott be a javaslatra, a válság forgatókönyvekkel kapcsolatos időzítésen kell javítani, valamint a tervek felállításának időzítésével kapcsolatban. Fontos a koherencia biztosítása a regionális és nemzeti tervek között, akkor, amikor ezeket alkalmazzák válsághelyzetben végül, de nem utolsó sorban, a koherencia kulcs szó ezen dosszié kapcsán és a többi dosszié kapcsán is a tiszta energia csomagban. Az elszámoltathatóságot kell figyelembe vennünk a különböző hálózati kódok kapcsán, és meg kell néznünk, hogy ez milyen kihatása van más javaslatokra, például a regionális operatív központokról szóló vitával kapcsolatban, bárhogyan is nehezük majd ezeket is árnyék előadónk áll elébe az együttműködésnek az előadóval és az árnyék előadókkal. Köszönöm, Morten. Rebecca Harms nevében, aki a zöldek árnyék előadója, Skörlec kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a kollégám nevében elnézést kérek, kollégám nem tud részt venni a vitákon. Fel fogom olvasni véleményét a jelentéssel kapcsolatban. A válsághelyzetekben a tagállamok egyoldalúan járnak el egyelőre, de ez az összekapcsolt belső piacon értelmetlen. Nézzünk csak egy példát arra, hogy a délkelet európai régióban hogyan viselkedtek az országok. Bulgária 27 napig lezárta a piacát, ez nagy kihatással volt a szomszédos országokra, és ez aláaknázta a piacba vetett bizalmat, a fogyasztói árak pedig jelentősen ma, magasak maradtak, a szolgáltatók pedig több mint 27 milliós kára néztek szembe Bulgáriában. Az unió szerte alkalmazandó tervnek ex és ex szabályokat is tartalmaznia kell az, amit a tanács javasol, egész egyszerűen nem fog működni. Csak nem 60 módosító javaslatot nyújtott be a kolléganőm, ezek a tagállamokat segítenék. Ahelyett, hogy a tagállamok sötétbe tapogatóznának, az uniós hatóság a tagállamokat iránymutatásokkal látja el arra, hogy hogyan kezeljék a válságokat, beazonosítva a piaci és nem piaci eszközöket is, valamint azt, hogy a tagállamok mit alkalmazhatnak, amikor regionális szintű megállapodásokat tárgyalnak le. Egy másik módosítás, amelyet Harms asszony javasol az, hogy a piac intézkedések kapják, a, a piac intézkedéseket részesítsük előnyben. A nem piac intézkedések utolsó eszközök legyenek, és ezeket meg kell indokolni. Az értékelési szabályok nagyon fontos, hogy retroaktív hatállyal az elfogadott intézkedéseket ki lehessen értékelni, és hogy a jövőre nézve ezek használatára rendelkezni lehessen. Harms kolléganő azt mondja, hogy nem lehet minden kérdés az energia mix kapcsán az anyagban foglalkozni, de például megnézhetjük azt, hogy a ha csak egy megoldásra hagyatkoznak nagyon, és ettől függnek, akkor mit kellene tenni? És emellett például a rugalmasságra is oda kell figyelni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Zidoága kolléga a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Ami a kockázatokra való felkészülést illeti, nekünk is voltak módosítóink két témában, ez számunkra mind a kettő nagyon fontos. Először is egyetértünk azzal, hogy nagyon fontos forgatókönyveket felállítani az európai szintű válságokra, de nem hiszem, hogy az energetikai vállalatok hálózata lenne ennek a megfelelő fóruma. azt gondolom, hogy nem ez a legmegfelelőbb módszer. Aztán úgy gondolom, hogy reprezentatívebb szerveket kéne erre a célra felkérni, tehát például az energia szabályzó szervek európai hálózata, szerintem ők sokkal függetlenebbek a szektor érdekeitől. Második téma, a piaci szabályok általában kevéssé felelnek meg a szolidaritás elvével, pedig ilyen vészhelyzetekben pont a szolidaritásnak kéne megvalósulnia. Tehát a piaci dogmából ki kell tudni lépni, és a kölcsönös segítségnyújtásnak kell érvényesülnie. A második témánk a piaci szabályok felfüggesztése azokban az esetekben, hogyha ez a vészhelyzetet csak súlyosbítaná. Korábban volt már egy ilyen javaslat egyébként, de véleményünk szerint ezt fönn kellett volna tartani. És ezáltal is különbséget teszünk a mi javaslatunk, illetve az Európai Bizottság javaslata között. Köszönöm. Köszönöm. Alelnök úr, Kohlicek úr következik. Tento materiál je velice důležitý. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Véleményem szerint ez egy rendkívül fontos dokumentum. Amikor egyes tagállamok elkezdték az energiának az úgynevezett zöldítését, akkor nagyon nagy fluktuációkat láthatunk, főleg Németország és a szomszédok, szomszédos országok közötti energia folyásban. Jelenleg nemrégiben transformereket is alkalmaznak olyan helyeken, amelyek a túlságosan nagy energiahullámoktól védik a cseh és a lengyel fogyasztókat, illetve illetve hálózatokat. Ez főleg akkor jelenthetne gondot, amikor túlságosan erős szél érkezik az északi tenger felől. Hát legyünk erre is figyelemmel, mert egyrészt, hogy az akad, egyrészt fontos az, hogy az akadályokat megszüntessük, de gondolkodjunk elébb, el egyéb eseteken is. Ott például Olaszország esete, amely nettó energiaimportőr. 300 módosító érkezett a jelentéshez, gondolom mindegyiket kiválóan tudja majd kezelni a jelentéstevő, és remélem, hogy EU-s szinten a jövőben fel tudunk majd lépni, és, és fontosan, fontos az, hogy a nem megfelelő elemekről is beszéljünk. Nos, ha az embernek van a tetőjén három nap elem, például nálam három nap elem van, akkor az ember ennek tudatában van, és tudja azt, hogy ha mondjuk hideg van, vagy, vagy nem süt a nap, akkor bizony más energiaforrások után kell nézni. A, t- a szélenergia például egy rendkívül megbízhatatlan energiaforrás, mert energiát csak az idő 30%-ában tud generálni maximum. Tehát itt is kell egy alternatíva a zöldítésnél ezt mindig figyelembe kell tenni, venni, mindig kell, hogy legyen egy alternatívánk. Illetve nagyon fontos az, hogy a magas feszültségű hálózatok számát megkettőzzük. Csehország már elkezdte ezzel kapcsolatban a munkát, és biztos vagyok benne, hogy Lengyel, Németország is ebbe bekapcsolódik. Németországban az észak és keleti régiók mindig nincsenek ebbe a rendszerbe belekapcsolódva. Paul Rübig a következő. Ja, Köszönöm szépen. A kockázatokra való felkészülés a, vál, a villamosenergia ágazatban nagyon fontos szerepet játszik. Nagyon jól tudjuk, hogy a kiberbiztonság, a kibertámadások fontos szerepet játszanak, fontos témák. Úgyhogy az energia szabályozó hatóságokról is szól a jelentés, és ebben az összefüggésben el kell mondani, hogy ez ESZA és a BEREK között, tehát a energia belső piac és a digitális belső piac közötti együttműködés, főleg az intelligens hálózatok terén fontos lenne. Az Enizával együtt egy platformot hoznak, hoznának ezek létre, amelyek a jövőben egyeztetnének. Azt hiszem, hogy a kockázatokra való felkészülés esetében ez fontos előrelépés lenne, hiszen a három e- ügynökség együttműködése egyre fontosabb. Talán itt a szakbizottságban egy saját kezdeményezésű jelentést kezdeményezhetünk ezzel kapcsolatban, hogy az ügynökségek közötti szinergiák hogyan valósulnak meg, talán egy tanulmányt vagy egy kezdeményezést lenne érdemes ebben az témában indítani. Köszönöm szépen. Tessék, Sankeli. Köszönöm, csak röviden. Ezek nagyon jelentős témák, és eh, ezekben előrelépni nagyon sok időbe telik. Elnök úr, ön maga is különböző meghallgatásokat szervezett a témában. Ami az utolsó pontot illeti Paul Rubich által felvetett témát, ez egy nagyon fontos téma. Azt hiszem, hogy nem fordítunk elég figyelmet erre. Mi is, mindenki támogatja az Energia új, ö, Uniót, a konnektivitást, de minél jobban összekapcsolódunk, annál sebezhetőbbek is vagyunk szájberbiztonság szempontjából. Az együttműködés az ügynökségek között a lehető legfontosabb és azt hiszem, hogy egy kicsit nagyobb öm, szaktudásra van szükség annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy miközben egyre összekapcsoltabbak vagyunk, a cyber biztonságra irányuló egyre nagyobb fenyegetettséget komolyabban kell venni. Ezt meg kell próbálni ez ellen fellépni, mert mi ebben az értelemben minél jobban összekapcsolódunk, annál sebezhetőbbek vagyunk. Ez egy nagyon fontos téma. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kollega. Tudjuk, hogy az önök országának még ráadásul egy specifikus és szokatlan problémával kell szembenézni, mindent, mindent meg kell tenni a válsághelyzet elkerülésére. Uh, well, you can see around we've got a lot. Ha körülnéznek, látják, hogy sok vendégünk van. Martina Werner eh, vendégei, eh, hesseni eh, látogatóink vannak itt, akik figyelik a munkánkat az ITRE bizottságban. Sok szeretettel köszöntöm Önöket az Európai Parlamentben. Fölvehetik a fejhallgatót. Oh, yeah. Something wrong. No, nothing wrong. Okay, good work. Okay, thank you. Uh,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 itt az ülés végig, de az elejétől a végéig, de Borkhardt igazgató úr itt van, ő végigülte az egész bizottság ülést, úgyhogy meg is adom neki a szót az Európai Bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság általánosságban üdvözli a módosító javaslatokat a jelentés tervezetre vonatkozóan. Ez a jelentés tervezet egy nagyon fontos része a témának. Hogy az Európai Bizottságnak, ha lenne egy kívánsága, akkor az az lenne, amit Niedermayer úr is kifejezésre juttatott, mégpedig próbáljuk meg az ambíciót fenntartani. Mert azt gondolom, hogy a jelentés tervezet és számos módosító javaslat amely ugyanabba az irányba megy, ezek javítják az ambíciót, és sőt, még erősítik is, és pontosan ebbe az irányba szeretnénk tovább lépni. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy a legtöbb hozzászóló támogatja ezt a megközelítést. Nem fogok mindent megemlíteni, Zanonátó képviselő jelentéstevő kiváló meg bevezetőt tartott, érdemes volt meghallgatni a nyolc és fél percet, és csak támogatni tudjuk, amit itt elmondott, hiszen ez nagyon jól leírja, hogy mi forog kockán ebben a témában. Két nagyon rövid megjegyzés. Természetesen ebben az összefüggésben nem meglepő, hogy az Európai Bizottság nem támogatja Ciluága képviselő által elmondottakat. A működő piac, amely á, határon átnyúló áramlatokat biztosít, elengedhetetlen annak érdekében, hogy megoldjuk a válság problémáját, nem pedig a válság része, nem a probléma része. Hogyha nem piaci intézkedések felé fordulunk el, akkor mit csinálunk? Export intézkedéseket vezetünk be, nemzeti intézkedéseket vezetünk be, amelyek már most is életben vannak, még többet ebből, és ez az, a semleges asszisztencia, segítségnyújtás, szolidaritás elvével szembe halad. Ez pedig kulcsfontosságú. A, a válságra való felkészülés és a, és a válságmenedzsmentben ez az elsődleges a kölcsönös segítségnyújtás, szolidaritás a piacon keresztül, ha ezt el tudjuk érteni, annál jobb. Rübich úr, illetve a Kelly úr, teljesen megértem a hozzászólásukat. A szájberbiztonság nagyon fontos, teljes mértékben egyetértek, én támogatom, hogy készítsenek egy saját kezdeményezésű jelentést ebben a témában, és amennyire lehet, ehhez hozzájárulunk. Ah, Köszönöm szépen, igazgató úr, a hozzászólását. Ön az ezüst érem tulajdonosa, mert az első beszéde több mint 7 perces volt, ez sem volt rossz eredmény. Köszönöm szépen, még egyszer szeretnék mindenkit eh, sok szeretettel köszönteni. Hadd mondjam el még egyszer, mert most mindenki fölvette a fejhallgatóját, és azt szeretném, hogyha hallanák a eh, üdvözlő szavaimat. Martina Werner vendégeit köszöntjük eh, Hessen tartományból. Nagyon örülünk, hogy itt vannak. Egyszerűen anyanyelvemen beszélek, hiszen sok nyelven hallgathatják a parlament munkáját, ez más parlamentben sehol sem, sehol sincs így. Ez egy nagyon különleges dolog az Európai Parlamentben. Rübi úr, köszönöm szépen, elnök úr. Arról szeretnék tájékoztatni, hogy tegnap az Európai Parlament kutatási központja egy globális trendométert adott ki, amely a globális trendeket elemzi ez egy tanulmány, ezt eh, a eh, Twittert is bevontuk eh, ebben a technológiai trendek megállapításához, vagy felvázolásához. Ez nagyon érdekes és fontos lehetőség. Ez a globális trendométert fontos lenne kiosztani. Azt gondolom, hogy a munkánkban ez egy kiváló segítség. Köszönöm szépen ezt a megjegyzést, mondja az elnök. A, a jelentéstövőnek kell megadnunk az utolsó szót. Tessék, Szállanától képviselő. Szima, Köszönöm el, most nagyon rövidre tudom fogni, megköszönöm először is, hogy olyan türelmesen végighallgatták a 8,5 perces eszmefuttatásomat. Tudja, hogy a szülővárosom Padova és eh, eh, Lengyelország között nagyon szoros a kapcsolat. Kopernikusnak, eh, Kopernikuszt is nagyon szoros szálak fűzik Padovához, és Kocsanovszki költő is Padovában tanult. Bizonyára ezért volt ilyen türelmes irántam. Tehát gyorsan tudom fogni, nagy figyelemmel hallgattam a kollégák hozzászólását, illetve az Európai Bizottság hozzászólását, és ezért köszönetet mondok. Kedden találkozunk, ott folytatjuk a munkát. Thank you very much, colleagues. Uh... Köszönöm, kollégák! December 11-én fogjuk folytatni mi a munkát. Strasburgi hétfő este lesz ez, egyébként ez lesz az idei év utolsó ülése. Egyéb kérdések, bárkinek bármilyen mondani valója, ne felejtsék, hogy el kell küldeni az összes anyagot, amit Paul, amiről Paul Rubig úr beszélt, november 6-án találkozunk délután. Nem 2.30-kor találkozunk, ugye? Háromkor. Jaj, de jó! Jaj, de jó, hogy háromkor kezdünk. Visszatérünk a három órára. Köszönöm mindenkinek minden jót! Half of an hour. <laughs>